A napirend az Európa 2020 új európai munkahelyteremtés növekedési stratégia tanács nevében López Garrió úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony! abban a megtiszteltetésben van részem, hogy rendkívül fontos kérdésről szólhatok. Ez nagyon fontos a spanyol elnökség és a tanács számára. Ez a 2020-as európai stratégia, a munkahelyteremtési és növekedési stratégia. Elhangzott már, hogy javában kilábalunk a 30-as évek óta bekövetkezett legsúlyosabb válságból, és minden tőlünk tehetőt megteszünk, hogy a gazdasági fellendülés amelynek nyomait már látjuk az Európai Unióban. Ez a ma bizottság által ismertetett előrejelzések értelmében már elkezdődött, és arra is törekszünk, hogy egyben enyhítsük a válság szociális hatásait. Ugyanakkor rövidtávú munka is vár ránk, ezt javában teszik már az európai tagállamok és intézmények. Emellett azonban távlati céljaink is vannak, túl kell lépnünk, túl kell olyan célok, amelyek túlmutatnak ezen az évtizeden és az európai szociális modellen. Tehát kettős kihívás előtt állunk, kettős kihívása van ennek a 2020-as stratégiának. Egyfelől az a célunk, hogy ne következzen be ismételten egy olyan válság, amely még teljességgel nem zárult le, és mindenek előtt az a feladatunk, hogy kidolgozzunk egy növekedési modellt, egy stratégiát, amely alkalmazkodik ezen új időkhöz, és amely egy növekedési stratégia, amely figyelembe veszi a lehetőségeket és az elvárásokat a növekedéssel kapcsolatban. Ehhez pedig nagyon nagy politikai és gazdasági kötelezettségvállalásra van szükség az Unió részéről az elkövetkezendő években. Tudják önök is, hogy a 2020-as stratégia ezt az állam és kormányfők informális szinten kezdték el megvitatni február 11-én, ezután pedig az Európai Tanács márciusi csúcsán is terítéken volt, illetve számos tanácsi formáció is napirendjére tűzte. Ebben a fél évben, amelyet ugye Spanyolország elnököl. A márciusi csúcson jóvá hagyták a 2020-as stratégiát, amelyet véglegesen a júniusi csúcson fognak elindítani, és meghatároztuk a struktúrának a különböző elemeit, az úti tervet, amely majd a stratégiát kifejleszti, annak részleteit kidolgozza. Az ismeretek és az innováció, a fenntartható fejlődés Ahogyan az Európai Parlament is kérte ezt, ugye magas szintű foglalkoztatás és integráció. Ezek azok a célok, azok a, az az öt célkitűzés, kulcsfontosságú cél, amelyet mennyiségileg is meghatároztunk, ugye 75%-os foglalkoztatás férfiak és nők számára, kutatásfejlesztés, a, a 20-20-20-as célkitűzések az éghajlatváltozással kapcsolatban, és mennyiségileg még nem határoztuk meg az iskolai tanulmányok, az iskolából kimaradók arányának számát, illetve a szociális integrációt, különösen a szegénység visszaszorítását. A célunk abból indulunk ki, abból a közleményből, amelyet a bizottság jóvá hagyott, és ez döntő fontosságú volt a márciusi eh, tanács következtetései szempontjából. A 2020-as stratégia struktúráját eh, tekintve először is integrált iránymutatásokat tartalmaz, a bizottság eh, az iránymutatásokkal kapcsolatos részleteit kidolgozta, és a spanyol elnökség elkötelezte magát amellett, hogy megtegye a szükséges lépéseket a tanácson belül, annak érdekében, hogy a foglalkoztatási tanács, illetve az ECOFIN tájékoztassa majd a csúcsot júniusban, és a foglalkoztatási iránymutatásokhoz az Európai Parlament véleményére is szükség van. Másodszorban ezek ugye a fő célkitűzések, amelyeket az imént említettem. És a harmadik elem egy újdonság az új stratégiában, ezek a nemzeti célkitűzések. Minden tagállamnak meg kell határozni a nemzeti célkitűzéseit, de természetesen ezeket integrálni kell az európai célokba. És a tanácsnak, valamint a bizottságnak is ezeket támogatnia kell. Beszéltünk azon akadályokról, amelyek nemzeti szinten feltartóztatják a fejlődést, a Lisszaboni stratégiáról is beszéltünk, és a spanyol elnökség főleg azon pontokra helyezi a hangsúlyt, amelyek a belső piacra vonatkoznak. Vannak emblematikus kezdeményezések is, amelyek közül meg kell említeni, ezeket ugye a bizottság kidolgozza, és ezek közül az első, amely amelyen a spanyol elnökség foglalkozik, ez a digitális menetrend. Májusban a miniszterek egy bizottsági közlemény alapján elkötelezték magukat amellett, hogy május 18-án hozzák ezt eh, nyilvánosságra. Végezetül pedig elnök eh, asszony, szeretném megjegyezni, hogy eh, konkrét vitát tartunk majd a tanácson belül a stratégia különböző elemeiről, és amennyiben lehetséges, azt szeretnénk, hogy ezek nyilvánosak legyenek, például az oktatásügyi csúcs, az oktatásügyi miniszterek ülése a jövő héten. A munka természetesen júniusban nem ér véget, akkor indul el ez a 2020-as stratégia, de a munka nem ér véget még akkor, hanem tovább kell ezt fejleszteni, alkalmazni kell, és természetesen a nemzeti reformprogramok által ezt alkalmazni kell majd. És az úgynevezett kormányzás szintén nagyon fontos szerepet tölt majd be. Ez pedig egy olyan elképzelés, amelyet a spanyol elnökség is hangsúlyozott, illetve a tanács elnöke is, Farron Rompuy úr. Az Európai Tanács döntő szerepet tölt majd be a stratégia kifejlesztése szempontjából az Európai Bizottsággal együtt, mert ez lesz az a két fő intézmény, amely illetékes lesz a stratégia kidolgozásában és alkalmazásában. Ez már rendelkezik konkrét eszközökkel, és mindannyiunk akarata az, hogy éljünk ezen eszközöket a lehetőségekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Bározó úrnak a bizottság részéről adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselők! Európa válaszút elé került. Választhatunk egy megoldást, egy meneküljön, aki tud magatartást, ami kockára tett volna minden, mindazt, amit 60 év alatt elértük. Vagy másik lehetőség volt, hogy hatékonyan növeljük az európai együttműködést, és felhasználunk ehhez valamennyi eszközt. Az elmúlt néhány hónap eseményei nevezetesen a piaci változások, a piacreformok igénye, a konszolidálása a pénzügyi piacnak csak tisztázta a helyzetet. Arra van szükség, hogy hangsúlyozzuk az európai dimenziót, sokkal inkább, mint eddig bármikor, és megvan a lehetőség is arra, hogy ezt megtegyük konkrét célok mentén az 2020-asról beszélünk, de ha megnézzük ezeket a az intézkedéseket, amelyek hivatottak biztosítani a növekedést, akkor ez önmagában nem igazán észszerű, mert az egyik kulcs tanulság, amit levonhatunk a válságból, az az, hogy együtt kell munkálkodnunk valamennyi szinten, valamennyi területen azért, hogy áthidaljuk a hézagokat, amelyek mutatkoznak a pénzügyi piac szabályozásén, hogy szabályozási elemein, hogy megerősítsük a struktúrákat, és végrehajtsuk azokat a strukturális reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy beinduljon a növekedés és munkahelyeket tudjunk teremteni. Ezt kell mind a helyére tenni, hogyha el akarjuk érni céljainkat. Tehát mindezek a holisztikus megközelítést igényelnek, fokozott gazdaságirányítást, globális reformokat kell megvalósítani a G20-ak számára, mert nagyon sok kérdésnek külső dimenziói is vannak. Tehát valamennyi eszközt fel kell használnunk, amivel rendelkezünk, és azt láthatjuk, hogy mindegyik hatással van az összes többire. Tehát nem kívülök visszatérni a pénzügyi kérdésekhez, csak az előző ö, hozzászólásomhoz utalok. De kezdjük csak a G20-akkal. A G20-ak instrumentálisak voltak a ö, gazdálkodás kormányzás megerősítése tekintetében és a G20-aknak is lökést adottak a hitelválságok. Ezzel biztosítani kell, hogy mind a 27 tagállamnak az érdekei megfelelően tükröződnek munkánkban. Keményen fogunk dolgozni azon, hogy a júniusi torontói csúcson vezető szerepet töltsünk be, valamint majd a novemberi csúcson, és egyértelmű üzenetet közvetítsünk a G20-aknak a kilábalási stratégiát illetően. Valamennyi fő, nagy gazdaság rárót szerepet játsza azt is biztosítanunk kell, hogy a növekedésnek a terhelyeit valamennyi 27 tagállam egy arányosan vállalja és viselje és erősítenünk kell az Unióban a gazdasági koordinációt általánosságban. És ez még fontosabb az euróvezetben. Fontos, hogy egységes legyen a fellépésünk a G20-ak tanácskozásain. Pénzügyi piacreforma van szükség, nyomást kívánunk gyakorolni a nemzetközi partnereinkre is azért, hogy megfelelően hajtsák végre az eddigi kötelezettségvállalásokat, és mindenkinek azonosak legyenek a feltételek. Itt az ideje ideje, hogy határozott üzenetet adjunk a G20-aknak arra, hogy a pénzügyi szektor hogyan e, tud hozzájárulni a bankok e, helyreállításához. Határozott fellépést jelent ez, fontos a bankok stabilitása, és fontos ezeket konkrét intézkedésekkel összekötni, illetve határozott jelzést adni. Ezt e, ez, figyelembe kell venni, hogy milyen támadások érhetik a, a piacot a pénzügyi részek, részről. Nagyon sokan ellenzik ezeket az ötleteket, gondolatokat, ennek ellenére szerintem nekünk ezen az úton kell haladnunk erősebb az unió, hogyha egységesen lépünk fel, hogyha azonos hangon szólunk. Ezért nagyon fontos, hogy megállapodást tudjunk elérni a pénzügyi szolgáltatások aktával kapcsolatban. Fontos a rugalmasság, a kreatív, pragmatikus pragmatikusság mind ebben a házban, mind pedig a tanácsban. És ezzel eljutunk a 2020-as stratégia lényegéhez e, ez a holisztikus e, megközelítés az, ami itt szükséges, amit már említettem. Ez a ezt a stratégiát a, ö, e, márciusban fogadták el az állam és kormányfők, és ö, több alkalommal beszéltünk erről ebben a házban is. Még mielőtt a javaslatot megtette a bizottság, önökkel is konzultáltunk. Most ezt a stratégiát Valóra apró pénzre kell váltanunk, és nyilvánvaló, hogy itten gyorsan konkrét lépésekre van szükség. Ez már az előző vitából is kitűnt. Az egyik következtetés, amit levonhatunk az euróvezet problémáitól, illetve a pénzügyi válságból, hogy tovább kell lépni méghozzá koordinált és határozott módon. A jobb koordinációja a gazdasági politikáknak a lényegét adja a 2020-as stratégiának, független a görög válságtól. Ezt javasoltuk már, azt javasoltuk, hogy legyen erősebb a gazdaságpolitikák koordinálása. Ez egyértelműen szükséges ahhoz, hogy a jövőben ne legyenek gazdasági válságok hogyha sikerül eh, leküzdeni, helyreállítani a növekedést, munkahelyeket eh, teremteni, akkor fontos lesz a fenntartható jövőt biztosítani. Az öt cél, amit a bizottság megszavaz, eh, megjelölt, ezek konszenzust igényelnek a foglalkoztatás területén és a klímaváltozás elleni küzdelem területén is. A számszerű célok az oktatás terén az iskolából való kimaradás csökkentése, a harmadik vagy felnőtt oktatásban résztvevők részvelét a tanács is támogatta, figyelembe véve a bizottság javaslatát. Ugyancsak fontos a szociális kirekesztettség és a szegénység tekintetében is különböző számokat védeni. Tovább folytatódik a munka, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megvonjuk, meggyőzzük a tagállamokat arról, hogy fontosak ezek a célok, és hogy határozottak vagyunk. A 2020-as programnak egy kiegyensúlyozott programnak kell lenni. Nem lehet szociális igazságosságot elérni, hogyha nincsen versenyképes piacunk a nemzeti ö, célok azok lehetővé teszik, hogy a tagállamok jobban mérjék haladásokat és elé, elérjék az európai célokat. A tagállamok saját céljaik megfogalmazásánál tartanak a bizottsággal együtt. Ez reméljük, hogy a júniusi tanácsülés után azonnal megkezdődhet majd a végrehajtás. A bizottság kiadott egy útmutatót az integrált útmutatásokról, a 2020-as stratégiáról. Korlátozottabbak ezek az útmutatások, mint amelyek voltak. Most 10 van szemben a korábbi 24-jel. Fontos az, hogy a sajátjának érezzék a különböző szereplők a programokat. Fontos, hogy politikai támogatást adjunk az alapelveknek, amelyek ezek a mögött, az útmutatók mögött meghúznak. Ezt azonban csak azt követően fogjuk elfogadni, természetesen, hogy önökkel megvitattuk, remélem mielőbb. Hölgyeim és uraim, szeretném elmondani, hogy a 2020-as Európai Stratégia nem csak eh, egy eh, óhajlista, eh, nem csak egy vízió, hanem ez egy reformprogram lépések európai szinten kerülnek majd megtételre. Legalább ennyire fontos, hogy a reformokat is az egyes tagállamokban kell végrehajtani, minden egyes tagállamban. Fontos itt a szubszidiaritás európai szinten kell lépnünk, és, amit, és nemzeti szinten is kell lépnünk. Fontos lesz itten a végrehajtás, ahogy ezt már elmondták a López Garrido úr a tanács részéről sokkal határozottabb ott a figyelésünk részéről, és fontos megerősíteni az európai kormányzást. Remélem, hogy a tagállamok tanultak a hiányosságokból és a Lisszaboni stratégia hiányosságaiból. Valójában számos cél jó volt, csak éppen nem sikerült végrehajtani, mert senki sem érezte igazán sajátjának, és nem voltunk kellően határozottak a végrehajtás tekintetében. Ezért kell ezt a hézagot áthidalni ami volt a Lisszaboni stratégiában, és ebben önöknek kulcs szerepük van, önök biztosíthatják a 2020-as stratégia sikerét. Az Európai Parlament része a kollégiumnak, a jogalkotóknak, és mobilizálni tudja az állampolgárokat is, és a nemzeti parlamenteket is. Szerintem kulcsfontosságú, hogy milyen, hogy milyen a kapcsolat a nemzeti parlamentek és az Európai Parlamentek között ez azért fontos, hogy biztosak lehessünk abban, hogy ezeket a reformokat nem eh, olyan reformoknak tekintik, amiket Brüsszelben eh, elhatároztak, vagy esetleg Strasbourgban, hanem ezt valamennyi szinten az egész európai társadalom sajátjának érezze. Ezért az információkat meg kell osztani valamennyi eh, politikai, gazdasági, társadalmi szereplővel és fontos ugyanezt megosztani a szociális partnerekkel is. Nagyon fontos ez, és ezért örülök mindaznak, amit Zapatero miniszterelnök jelentett be, hogy szükség van arra, hogy a szociális partnereket be, bevonjuk fontos, hogy a kormányzást valamennyi harmonizációs eszközünkkel együtt hajtsuk végre. És fontos, hogy az értékelések is azonosan, párhuzamosan valósuljanak meg különböző területeken az európai szisztémának kell a stabilitást biztosítania, fontos mérni a makroökonomiai fejlődést, a gazdaság alakulását, és ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy fenntartható és azonos mértékű növekedést érjünk el másképpen nem tudunk előrelépni, és nem beszélhetünk európai ö, ö, gazdaságról vagy kormányzásról, tehát szükségünk van a tagállamokra és az európai intézményekre. Fontos holisztikus megközelítést alkalmazni, és ezeket az eszközöket mind összefogottan alkalmazni, mert csak így tudunk megfelelő önbizalommal tovább lépni a bizottság pontosan tudja, hogy milyen szerepet kíván ebben vállalni. Én remélek, hogy itten a megfelelő döntések fognak megszületni, és számítunk az önök hozzájárulására, és köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a szót a képviselőcsoportok nevében előbb PP Workman Kóla asszonynak adom ma. Köszönöm szépen, elnök asszony, Barroso elnök úr, miniszter úr, ez a vita a 2020-as európai stratégiáról A most zajlott le, az imént pedig az eurozónáról vitáztunk. Fontos, hogy az európai kormányzást megerősítsük. Beszéltünk a gazdaságpolitikák koordinációjáról, csak a nagy probléma itt az, hogy a tagállamok igazából nem tartják magukat azon megállapodásokhoz és kötelezettségvállalásokhoz, amelyek a koordinációból fakadnak. És ez a nagy leckéje a és tanulsága is a Lisszaboni stratégiának másként kell dolgoznunk. A néppárt azt várja, arra számít, hogy egy olyan kezdeményezés ö, ö, bátor kezdeményezés jön a bizottságtól és a tanástól, amelyet majd a tanács is ambiciózis célkitűzések megvalósítására megfogalmaz, ami pedig az európai kormányzást illeti. A parlament minden segítséget magad, ha szükséges. A költségvetési terveknek is ihletet kell meríteniük ezen 2020-as európai stratégiából másrészt pedig az Európai Parlament majd az intézményi szerepét is a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés szellemében fogja megtenni. Egyelőre az eurózóna válságos időt él, de fontos ebből azt is átlátnunk, hogy a pénzügyi stabilitást meg kell teremtenünk. Ezt azért is kell megteremtenünk, hogy mi végre a terhet a jövő generációk válláról levegyük nagyon fontos, hogy az államháztartás megfelelő módon működjön a jövő szempontjából, hogy a versenyképességünk is kiteljesedjen. Ezért fontos, biztos úr, hogy a követ, az elkövetkező héten a javaslatok a stabilitási és növekedési paktum megerősítésére vonatkozzanak. A hangsúlyt a prevencióra, a megelőzésre és a pénzügyi és gazdasági koordinációra kell helyezni tagállamok között. Arra bátorítom frakcióm nevében önt, hogy a felelősségteljes munkát biztosként elvégezze ön. Támogatjuk önt, erre számíthat az Európai Parlamentként a bizottsággal kihívást kell a tanács felé intéznünk, mert a tanácsnak a stabilitás és növekedési paktumot be kell tartatnia. Egy task force, egy munkacsoport felállítása megtörtént, ez nagyszerű dolog, de reméljük, hogy a tanács az év vége előtt megalapi, megalapodást ö, ö, tud meghozni mindarról, amiről beszéltünk a Lisszaboni szerződésben meglévő lehetőségeket ki kell aknázni annak érdekében, hogy a kormányzást megerősítsük rövid távon. Köszönöm. Most Béres asszonyi három percben a szó. Tisztelt elnök asszony! Elnök úr, biztos úr, soros elnök úr. A két vita közötti súlypontozás intellektuálisan következetes volt. Na most ez a gyakorlatban is így van-e? Hát ezzel kapcsolatban a szocialista-demokrata frakcióban vannak kételjeink. Amikor a jelenleg javasolt bizottsági szöveget olvassuk, és egy stratégiai partnerségben ezt júniusban már el akarják fogadni, júliusban, anélkül, hogy a foglalkoztatási iránymutatásokról explicite módon a parlament elmondhatná a véleményét, hát a koherencia nem látható át. Hogyan tudják azt elképzelni, hogy mi az elkövetkező tíz évre úgy váljunk kötelezettséget, hogy egyrészt nem vonunk mérleget mindarról, hogy a Lisszaboni stratégia mit is tett. Azt mondjuk, hogy most minden megváltozott, nem 27, hanem 10 iránymutatásunk van csak, de hát ebben rejlik a változás, biztos bizottság elnöke. A következetesség az az, hogyha, hogy úgy kell gondolkodnunk, hogy a Lisszaboni szerződést 2020-ra célba akarjuk juttatni, akkor azelőtt, hogy elindulunk, körül kell tekintenünk, meg kell néznünk, hova akarunk menni. De most hol is állunk? Hát a legsúlyosabb válságban vagyunk, amelyet az Európai Unió létrehozása óta ismert. Ez a legsúlyosabb, és ezt nem rejthetjük véka alá és nem léphetünk be egy válságból kivezető stratégiába úgy, hogy valahol a gazdasági felelősségünket egyszerűen félretegyük, és csak a piacnak átadjuk ezt a felelősséget. Nem tudjuk átgondolni ilyen módon a stratégiát, anélkül, hogy a meglévő eszközöket ne használnunk fel. Barózó úr is tudja, hogy nem vagyunk mi ennyire gazdagok. Van egy eszköz, amely a stabilitási paktum nevet viseli, más eszközünk is van, a pénzügyi terv hogyha mindezeket nem súlyozzuk, súlypontozzuk megfelelően, egyszerűen nem érünk célba, sehová nem érünk el. Ha pedig megvizsgáljuk a kiindulási pontot, akkor persze vannak aggályos témák. Például mi, a szocialisták és a demokraták, mi sürgősen azt kérjük, hogy a tagállamok most már ne a spekulációs piacoktól függjenek. Itt nem Görögországról vagy más tagállamokról van szó, itt egyszerűen a dominójátékról van szó, és arról, hogy egyszerűen a spekulánsok szabadon játszhatnak velünk. Ezért kérjük, hogy stabilitási pénzügyi mechanizmust vezessünk be, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok a spekulációnak ne legyenek kitéve, hogy a megfelelő feladataikat elvégezhessék, ez pedig az, hogy végre az államok újra felvirágozhassanak, és a szociális modellt is kiteljesíthetjük. Mindenki tudja ez, és mindenki elmondta a válság idején, hogy a mi szociális hálónk a legjobb védőháló. Ha pedig a stratégia, a 2020-as stratégia egy olyan költségvetési konszolidációval számol, ahol a szociális részt megöljük, akkor ennek nincs jövője. És igenis, a mi szociális modellünket ki kell teljesíteni, nem pedig elveszíteni, és nem szabad átadnunk más kontinenseknek a ö, ö, szerepet, ha csak nem más piacban gondolkodunk, de hát a akkor nem ilyen lesz a jövőnk. Elnök asszony, most Ek asszonyé három percben a szó. Köszönöm szépen, hosszú hónapok óta tudjuk, hogy Görögország nehéz helyzetben van. Tudjuk, hogy az euró el, elértéktelenik, és a ö, az államkötvények pedig az ára emelkedik Egyszerűen csak ismételten talpra kell állni és tudjuk, hogy itten versenyképességi, termelékenységi és fenntarthatósági, gazdasági növekedési kérdésekről van szó. Európa gyengül, de nem most minden, valódi lépésekre van szükségünk, mégpedig most a nyomás a tanácsban, hogyha nem működik, akkor kötelező célokra van szükség, és átlátható megoldások, hogy minden egyes tagállam helyzetét felügyelhessük, és a stabilitási és növekedési paktumot egyszerűen be kell tartani, és a hagyományos nomás gyakorlás, a strukturális alapok és más európai támogatásokat ahhoz kell kötni, hogy a kormányok mennyire adnak megbízható számokat és el kell végezni az összesítást. Ha egy kis gazdálkodó fél hektáron téved, akkor elveszíti a támogatását az egész munkájára, mindenre, amit évek óta tett. Tehát ugyanezt kell ebben az esetben is alkalmazni. Ezek, ezt kell összehasonlítani. Eléggé zavarbejtő az is, hogy a bizottság nem terjesz elő olyan javaslatokat, amikről már évek óta csak beszélünk. Fontos a hogy megfelelő agendát csatoljunk a 2020-as stratégiához. Beszéltünk a gazdasági kilápalási tervről. Ennek a legnagyobb része továbbra sem lépett hatályba. A parlament kérte, hogy legyen akkor egy B-tervünk, hogy ez legyen benne, de a B-terv egyszerűen nem indult még be. Eldöntöttünk új energiatechnológiákat. 50 százalékását ennek stratégiai eszközként foghatjuk fel. Az üvegházhatású gázok csökkentéséről is beszéltünk. Tehát kérem a bizottságot és a tagállamokat, hogy ezeket tegyék a első helyre. És lépésekre is van szükség, mert nem, egyébként nem tudunk előbbre jutni és szükségünk van az energiahatékonysági akciótervre is. Szükség van az energiára, az infrastruktúrában, a és erre meg is van a, van a pénz. Szükségünk van a műszaki innovációra, és biztosítani kell a szociális kirekesztettség és a, a nemek szerinti befogadás előmozdítását. És amit együtt elkezdtünk, azt be is kell fejezni, és végig kell menni. Megoldásokat fogunk majd előterjeszteni a 2020-as stratégiához. Köszönöm. Harms négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy ez már a politikai provokáció határát súrolja, hogy ez az Európa 2020-as program, ez lehet egy nagy program, amelyel kilábalunk a válságból. Úgy vélem, hogy az eddigi politikát a szabályozás, a pénzügyi piacok szabályozása tekintetében kell gorcső alá venni, és ha félig is vagyunk csak őszinték, akkor azt kell mondjuk, hogy hónapok óta, sőt gyakorlatilag évek óta ígérgetünk, azt ígérgetjük, hogy majd egyszer szabályozzuk ezen piacokat, de eddig gyakorlatilag csak törpelépéseket tettünk ebbe az irányba. Görögország pedig tulajdonképpen pontosan egyfajta tükör. Tükörként elénk tárják a helyzetet, és rá kell ébredjünk arra, hogy eddig nem történtek kielégítő lépések. A polgárok tanúk voltak, amikor azt mondtuk, hogy megmentjük a bankokat, fogcsikorgatva fogadták ezt el, és most ők fizetik ennek az árát. A költségvetésekre óriási teher hárul ezen intézkedések miatt, most megmentjük Görögországot, ezt meg kell tennünk, ehhez kétség nem is férhet, de ez egy további kihívás az államháztartásokra nézve számos országra az Unióban és a bankok pedig nyereségekre tesznek szert, és tapsolnak, amikor azt mondjuk, hogy önként most e némi szerepet vállalnak Görögország megmentésében. Azt hiszem, hogy Barozó úr megkerülhetetlen, hogy kijelentsük azt az Európai Unióban, hogy egy olyan piac, amelyhez 27 tagállam tartozik, Igenis szükség van egy pénzügyi tranzakciókra kivetett adóra vagy másfajta eszközre, amelyet úgy kell kialakítsunk, hogy a spekulánsok nyereség vágya ne legyen már olyan nagy. Valóban szükségünk van egy olyan eszközre, amelyel tényleg méltányosan azok, akik keresnek ezen a válságon, akik az euró ellen spekulálnak, hogy ők is kivegyék a bennüket megillető szerepet, hiszen amit most finanszíroznunk kell, azt az államháztartásokkal így ebben a formában azt hiszem, hogy ez tarthatatlan. És ebben a dokumentumban, amelyet előterjesztettek, még mindig hiányzik a jövőkép, az, hogy hogyan is haladjunk tovább globálisan kell ezt szabályozni. Nos, ezt már ismerjük az éghajlatváltozásos vitából. Évek alatt nem történt előrelépés. Az éghajlatváltozás pedig a második lényegi pont számomra egy válság, amelyből még azért nem lábaltunk ki, hanem éppen ellenkezőleg, mert eddig nem sikerült megfelelő lépéseket tennünk. Ezt igazából sajnálatosnak tartom, hogy ezen vita előtt az is egyértelmű, hogy Koni Hedegaard egyfajta vakontként dolgozik a bizottságban, és megpróbálja keresztülvinni a minimális célokat. De hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor éppen itt az ideje annak, hogy 30%-ra növeljük a célkitűzéseinket. Az eszközeink viszont, mint a híres neves európai kibocsátás kereskedelem, hogyha nem emeljük a célokat, akkor a kibocsátás kereskedelmet akár el is feledhetjük. Hogyha a céljaink túl gyengék, nem elég nagyra törőek, akkor éveken keresztül csak vitatkoztunk, de még nagyon-nagyon messze vagyunk a tulajdonképpeni célunktól. Az európai gazdaság átalakítása a fenntarthatóság felé, ahogyan azt ugye a bizottsági programban is megtaláljuk a címekben. Mindenki azt mondja, hogy csatlakozna ehhez a célhoz, de Barroso úr az önbizottsága ezzel a programmal azt hiszem, hogy adósunk marad, hiszen nem árulták el, hogy hogyan, hogyan akarják az európai gazdaságban ezen célokat elérni, milyen eszközökkel, milyen ösztönzési programokkal kívánják ezt előidézni. Ek asszony konkrét témákat is megnevezett, de azt hiszem, hogy nagyon sok munka van még ezzel a programmal kapcsolatban. Az, amit eddig elénk tártak, nem hiszem, hogy az Európai Parlament erre azt mondhatná, hogy Lisszabon után ez lenne most a, ez lenne most a nagy célunk. Igazából a Lisszaboni stratégia kudarcából gyakorlatilag csöbörből vödörbe esünk. Köszönöm. Most Kaminski úrnak három percre adom meg a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy Barroso elnök valószínűleg az egyik legnehezebb szerepet kell, hogy vállalja napjainkban. Az egyik legnehezebb munkát végzi az egész Európai Unióban mert nem csak, hogy meg kell, hogy ossza idejét azzal között, hogy meggyőzi a szél és a, a jobb és a baloldali embereket a problémákkal kapcsolatban, hanem a javaslataikat javaslatokat is neki kell tenni. Úgy gondolom, hogy a 2020-as javaslata a bizottságnak nem rendelkezik jobb lehetőségekkel. Az egyik megoldása, hogy helyreállítsuk a helyzetet, az lenne, hogy új téteket vettünk be. Én 18 évet egy olyan országban töltöttem, aminek az volt a neve, hogy Lengyel Népköztársaság. És volt egy belkereskedelmi minisztériunk, és belkereskedelmi minisztérium, de nem volt belkereskedelem gyakorlatilag 20 évig. 20 éve, hála Istennek már nincsen ilyen ö, ö, minisztériumunk, viszont van belső kereskedelem. belkereskedelem. Tehát nem, nem az kell, hogy több adót vessünk ki, hogy még túlszabályozzunk. Nem vagyok fanatikusa a szabad piacnak. Az államnak az a szerepe, hogy a piaci mechanizmusokat korrigálja, igazítsa, de ezeket nagy, ezt nagyon óvatosan kell tenni. Még egyszer ismétlem rendkívül óvatosan, mert hadd mondjam el, hogy ha Európában fejlődésről kívánunk beszélni méghozzá tisztességesen, akkor gondoljanak vissza arra, hogy a szolgáltatás irányelvnél hogyan szavaztak ebben a házban, tárgyaltunk erről, és nagyon sokan azt mondták, hogy Európa nem lesz képes más kontinensekkel felvenni a versenyt, és ma meg azt halljuk, hogy nem vagyunk képesek versenyre kelni más politikai, gazdasági integrációkkal. Mindenkünk, és hogyha túl sok a szabályozás, túl nagy terhet rakunk a vállalkozókra, akkor az európai vállalkozók elmennek máshova. Tehát tegyük fel a kérdést, hogyan tudjuk jobban csinálni úgy, hogy a stratégiát támogassuk, mert ki kell lábalni a válságból. Nem férhet kétség ahhoz, hogy támogatnunk kell Görögországot, mert itt konzervatívak, nem csak a konzervatívak nevében beszélek, hanem nagyon fontos a szolidaritás. Meg kell mutatnunk a szolidaritást Görögország irányába, erről van szó. És hogy ismételjem meg, mindent meg kell tennünk Európa érdekében, hogy kilábaljon a gazdasági válságból. Ez nem csak a családok problémája, hanem aztól, az, ettől függ jövőnk és Európa jövője is. Köszönöm. Most Cimmer asszonyja. Egy másfél percre a szó. Ha az az elmúlt napirendi ponttal kapcsolatos vitát összehasonlítom ezzel, akkor az igazság az, hogy két párhuzamos világról beszélünk. Egyfelől egy Európai Unió, amelyben olyan országok, mint Görögország, Olaszország, Spanyolország vagy Portugália egy abszolút válságban vannak, mások, mint Németország, Franciaország akadályozzák a megoldást, és az Európai Unió egy stratégiát dolgozott ki, amelynek célja az, hogy amely egyáltalán nem felel meg ezeknek a kihívásoknak. Sem a, a stratégiával nem sikerült új célokat meghatároznunk az Európai Unió fejlesztése szempontjából, olyan válaszokat sem építettünk ebbe bele, amelyek ö, megoldanák, amelyek új eszközöket ö, idéznének elő, a tagállamok, illetve az unió közti hatásköröket sem tisztáztuk, az eurozóna, illetve azon országok között, amelyek nem tagjai az euróövezetnek. Tehát számos kérdés van az európai évek, az elmúlt években, ezek ugye felmerültek a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban, de nem születtek előremutató válaszok. Nem tisztáztuk azt, hogy az Európai Unióból tulajdonképpen mit akarunk kikerekíteni, hiszen ebből származik ez a sok különbség, ez a sok ellentmondás. És az európai gazdasági kormányzással, vagy az európai valutalappal kapcsolatos vita is most úgy csinálunk, mintha folytathatnánk a stratégiát minden további nélkül, de nagyon szükségesnek tartom, hogy még mielőtt a 2020-as stratégia megvalósításáról beszélnünk, fel kell függesztenünk a stratégiát, több időt kell szánnunk a döntéshozatalra, a helyzet elemzésére, a tulajdonképpeni kihívások megvizsgálására, és a civil társadalmat is, a parlamenteket sokkal határozottabban be kell vonnunk, mint ahogyan azt eddig tettük. Máskülönben a katasztrófa felé futunk. Köszönöm szépen Cimmer asszonynak, a szó most Bloom úré. Szintén másfél percre. Did you call me? Yes. Sorry, I didn't hear you. Uh, yes, yes. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy nem hallottam. úgy gondolom, hogy sok mindent történtek. 2020-ban nem tudom, hogy itt leszünk-e a Szovjetunió, amely egyszerűen összeomlott ugyanilyen okok miatt, túlzottan centralizált volt, nem volt demokratikus, korrumpálódott, nem értettek a dolgok, és a nagy vállalkozók, bürokraták irányították az országot. És azt látjuk, hogy a változásról beszélünk. Az európaiaknak volt esetük a lehetőségük a szavazásra, és ott elutasították. A briteknek nem volt lehetőségük szavazni, csak három pártnak volt lehetősége televíziós vitát folytatnia. Az korrumpált közszolgálati televízióban. Az Európai Unió remeg, és a mediterrán országok hamarabb lesznek problémáik, mint itt a gyerekeink, az unokáink átkozni fognak minket, és ennek az elkerülhető dolgokat nem kerültük el. Köszönöm szépen. Most a szó Obermeier úré. Egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az intelligens, tartható növekedés, akcionizmus, reformok, kormányzás, ezek nagyon hangzatos kifejezések, de Azért volna néhány kérdésem ezzel kapcsolatban, mert ezek aggasztanak. Az új stratégia, amelyet említettek, ugyanolyan sorsra jut majd, mint a korábbi stratégia? Hogyan lehet régiókat és önkormányzatokat bevonni ebbe a stratégiába, hogy tényleg sikerre vigyük ezt? És főleg a nemzeti költségvetéseket hogyan lehet jobban felügyelni? Tehát számos kérdés van előttünk, és nagyon ügyelni kell arra, hogy nehogy egyfajta hátsó kapun majd centralisztikus, majd központi európai kormányzás érvényesüljön, és a nemzeti szuverenitásnak még a nyomát is eltüntessük felelősséggel kell lennünk, és a téves pénzügyi politika következményeit igenis be kell ismerni, mert nem lehet, hogy egyes tagállamok nem a lehetőségeikhez képest élnek mások kárára, és a központi, brüsszeli gazdasági kormányzás az azt hiszem, hogy mindenképpen téves út lenne. Köszönöm szépen. Most a többi előadónak adom meg a szót. Hökmárk úr, két percre kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk a jó kormányzásról. Abban az értelemben fontos, hogy mindenkire nyomást gyakoroljunk, hogy megszülessenek azok a reformok, amelyek szükségesek. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a jó kormányzás lényege, ami az, ami saját kezünkben van, az az, hogyha biztosítjuk, biztosítjuk azt, hogy Európai Unió azt teszi, amit kell. És itt bizony vannak hiányosságok a stabilitási és növekedési paktum végrehajtása az egyik, és ezt nem szabad elfelejtenünk, mielőtt új szabályokat alkotunk. Az a legalapvetőbb szabályainkhoz kell ragaszkodni, azokat kell végrehajtani. De van itt más is, a pénzügyi piacokat ha nézzük. Beszéljünk a pénzügyi piacokról, de úgy, mint a gazdaság része, és ne külön ágazatként kezeljük ezeket, mert sosem eh, lesznek új munkahelyek, és nem lesz beruházás, hogyha ezt külön témaként kezeljük. Egy kicsit megzavart, láttam, hogy a, az elnök úgy gondolta, hogy a új tőkekövetelmények és alacsonyabb gazdasági növekedés lesz. Ez már nem, mert hogyha növeked, megnöveljük a tőkekövetelményeket, akkor lehet, hogy ebből az lesz, hogy kevesebb lesz a befektetés, a beruházás, és erre igazán nincsen szükségünk, hogyha új bizalmat akarunk építeni az európai gazdaság iránt. Még egy, engedjék meg, hogy még egy valamire rámutassak, amit együtt tehetünk meg meg kell, létre kell hozni a tudás gazdaságát. Ez paradoxnak hangzik, a gazdaságok minél inkább tudás tudásgazdaságá válik, annál kisebb a belső piacunk, mert a belső, belső piacot az ipar számára hozták létre és a régi típusú gazdasága. Az, a szolgáltatási ágazat az, amire szükségünk van, szolgáltatási irányelvünk van. Végre kell, végre kell hajtani a reformokat az európai egyetemek érdekében. Ezek legyenek, hogy eh, sokkal nyitottabbak legyenek a diákok, a kutatók számára, és dinamikusnak kell lenni. Vagy de mindent tegyünk meg, amit együtt meg tudunk tenni európai szinten. Ez a lehető legjobb európai kormányzás, amit elérhetünk. Köszönöm szépen. Elnézést, már úr. Most úszfog, úszkog asszonyi a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is ugyanabban a tagállapból származom, mint az előttem szóló, de egy kicsit baloldalibb vagyok, és ez bizony a szociáldemokraták javaslatából is látszik. Igazából a világ helyzetét Görögország általános megmozdulások, mindenféle felfűtött szellem Görögországban, látjuk mindezt. Egy euró övezet szívében, közepén élő országról van szó. Veszélyes lehet, hogyha begyűrűzik mindez a válságos helyzet más tagállamokba is, és sajnos egyetlen tagállam sincs igazából sem mentes ettől a helyzettől, úgyhogy megfelelő jó javaslatokra van szükségünk. Mindenképpen egy olyan utat kell választanunk, amely hosszú távon elvisz minket. Itt nem szabad a rövid távban gondolkodni csak, nem szabad olajat önteni a tűzre hiszen már most ég a ház. Ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy be kell fektetnünk olyan eszközökbe, amelyeken keresztül lehetővé válik a gazdasági kilábalás és a kereslet megerősítése. Láttuk a júniusi csúcs távlatai, de hát mi történt mindeddig? Az, amit az előttem szóló Márk úr elmondott? Nem. Nem szabad hogy most valahol Európát egyszerűen egy zsákutcába küldjük. A befektetéseket újra kell élénkíteni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a nők, a fiatalok visszatérjenek a munkaerőpiacra. Nem szabad blöffölni és azt mondjani, hogy majd egyenlőség van a világban, és a minisztereink ezt megszülték, ezt a közös gondolatot, ez semmire nem vezet. Második gondolat. Mindenképpen újra kell kezdenünk a munkálatokat annak érdekében, kapcsán, hogy egy olyan társadalmat építsünk ki, amely valahol magát az éghajlatot is stabilizálja. Ugyanakkor az embereknek a szaktudásuk kifejlesztését, az átállást egyik munkáról a másra, másra, másikra lehetővé kell tenni, a humán erőforrásokba kell mindenképpen investálnunk. Ami pedig a pénzügyi piacokat illeti, mi néhány héttel ezelőtt a szakbizottságunkban úgy döntöttünk, hogy egy amerikai előadót hívunk meg. Ez a professzor elmondta nekünk, hogy nem lehet a pénzügyi piacot szabályozni. Miért? Mert az amerikaiak nem akarják. Mármint, hogy az amerikaiak ezt nem akarják, mert hogy az európaiak nem akarják. De mi ugyanezt mondjuk. Az EU azt mondja, hogy mi nem akarjuk ezt megtenni, mert az amerikaiak nem akarják. Tehát valahol a labdát dobáljuk az Atlanti óceán egyik oldaláról a másikra, de hát ezt így nem lehet, hiszen itt az emberek vesztenek. Annyi mindent kellene megváltoztatnunk itt Európában. Európában. Klinz úr következik. Hölgyeim és uraim, gazdasági gyakorlatomból tudom, hogy a stratégiák csak annyit érnek, amennyit a végrehajtási intézkedések, illetve azok ellenőrzései. E tekintetben a bizottság pedig adósunk, mert a célkitűzésekkel tudunk azonosulni, hallunk a nagyon ambiciózus célkitűzésekről, a konkrétumokról azonban keveset hallunk. Abból indultam ki, hogy a bizottság a gazdasági és pénzügyi válságból kiindulva fogalmazza meg a programját, a tervét, és ehhez ugye hozzájön még a valuta válság, hiszen mindkét krízis megváltoztatta a körülményeket. Hogyha valóban hatást szeretnénk kiváltani a következő tíz évben, akkor konkrét pontokról, kérdésekről kell beszélnünk. Egyrészt az Európai Unión belül egy forma kritériumok alapján fel kell mérni, hogy mennyi pénz van a kasszában. Második sorban egy válságmegoldó mechanizmusra is szükség van, annak érdekében, hogy legközelebben ne fussunk megint ki a sinek közül, a sinekről és ki kell teljesíteni azokon a területeken, ahol ez még nem történt meg, a belső piacot, a szolgáltatások piacára jó szemmel tekinthetünk. Aztán nagyon fontos, hogy az egységes valutapolitikát hogyan tudunk felhasználni arra, hogy a gazdasági politikát és a fiskális politikát valóban összeféséljük. ötödsorban sorban a divergencia, amely megállapításra került az egyes tagállamok között, konvergenciára kell váltassék, annak érdekében, hogy európai projektekre helyezhessük a hangsúlyt. Gondolok energiaprojektekre, a magas sebességű vonatokra, a navigációs rendszerekre és így tovább. Köszönöm szépen. Másfél perce volt, Klinc úr. Turunen asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez a 2020-as stratégia nagyon fontos, ez teljesen világos. Komolyan el kell gondolkodnunk arról, hogy mit is szeretnénk a jövőben Európában erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy pontosan lássuk, hogy mi legyen a feladatuk az Európai Uniós polgároknak. Konkrét célkitűzésekre van szükség nagyon fontos területeken, annak érdekében, hogy szociális Európát teljesítsünk ki. Ez az első számú prioritás a következő tíz évben. A fiatal korúak munkanélküliségét csökkenteni kell méghozzá jelentősen, mert ez a fiatal korú munkanélküliségi ráta nagyon magas minden országban. Kell egyfajta garancia számukra annak érdekében, hogy megvethessék a lábukat ezek a fiatalok a munkaerőpiacon. Ugyanakkor fel kell lépnünk a szegénység ellen is, hiszen szégyen teljes az, hogy a, az Unió, mint a leggazdagabb régiója a világnak nem tud fellépni ez ellen. Van, aki azt mondja, hogy a definícióval nem teljesen tud egyetérteni, de ezek a technikai jellegű dolgok nem állhatnak útjába annak, hogy valóban visszaszorítsuk a szegénységet. Van most ez a Lisszaboni szerződésünk, ennek keretében előrébb kellene tudjunk lépni. Aztán nagyon fontos a foglalkoztatás, a zöld munkahelyek, az új munkahelyek teremtése, az iskoláztatás és a képzés, ezekre mind-mind nagy hangsúlyt kell helyeznünk. Ugyanakkor pedig azt is biztosítanunk kell, hogy külön célkitűzéseket fogalmazzunk meg egy zöldebb Európáért, egy zöld munkahelyért, ahol a minőség és a mennyiség valóban köszönő viszonyban van egymással. E tekintetben a 2020-as stratégia még nem elég jó. Kérem, tartsák be a rendelkezésre álló időt. Én toleráns ember vagyok ugyan, de ne beszéljenek túl sokáig. Hárbar elnök úr, köszönöm. Én az ambíciók hiányáról szerettem volna beszélni, amit itt látok az EU 2020-as stratégiában. Az, ahogy a meglévő eszközöket, például a belső piacot fel tudjuk használni a munka hatékonyá tétele érdekében, és új munkahelyeket tudunk létrehozni, ez az, amiről Turmer úr beszélt. Nem elég jó és nem elégséges. Én a tanácsnak és az elnök úrnak mondom ezt, illetve a biztosnak, amennyiben ő is figyel, hogy nagyon fontos a belső piacot erősíteni, és egyenlőre e, eh, hiányzik e, egy láncszem. És nem elég azt mondani, hogy a bizottság majd javaslatot tesz a fellépésekre. Itt egy közös fellépésről van szó a tagországok és a bizottság közös fellépéséről. Az én szakbizottságom elfogadott egy jelentést mégpedig nagy többséggel, amely valóban ambiciózus célokat rögzít a belső piac teljessé tételéhez. A jövő héten Monti professzor úr jelentésével együtt ezt önök megkapják. Alapvető jelentőségű változásokra van szükség és egy belső piaci törvényt szeretnénk, világos politikai célokat, be kell fejezni, teljessé kell tenni a belső piacot, és a közbeszerzéseket nem használják fel e, elegendő mértékben az innovációs és a zöld technológiát a célok elérése érdekében. Ezek még meg sem jelennek itt a céloknál. Miért beszélünk más célokról, amikor a leglényegesebb dolgokon, amelyekkel már rendelkezünk, nem bírunk előrelépni? Köszönöm szépen, Figurédo asszony, másfél percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a stratégia nem ad választ a súlyos kihívásokra, amelyek előtt állunk. És a katasztrófák tükrében sem, a gazdaság és pénzügyi katasztrófa tükrében sem. A szabad kereskedelm és a liberalizáció a leggyengébb országokban nem jó, ha ugyanazokhoz a politikákhoz ragaszkodunk, mint annó a Lisszaboni stratégiánál. A tíz évvel ezelőtt rögzített célok, a teljes foglalkoztatás, a szegénység megszüntetése, ezeket nem sikerült elérni. Ehelyett a nagy gazdasági vállalkozások érdekének rendeljük alá és a munkaügyi és szociálpolitikai helyzet ennek következtében romlottak. A stabilitási csomagra gondolok. Ha ezeket a szabályokat alkalmazzuk, a privatizációs szabályokat alkalmazzuk stratégiai szektorokban, a közszolgáltatásokban, a pénzügyi szolgáltatásokban, a postai szolgáltatásoknál, a közlekedésben, akkor ez nagyon fontos. Nézzük csak meg, hogy mi történik a munkaerőpiacon. Egyre kevesebb munkahely jön létre, egyre több a munkanélküli és ehhez járul még hozzá az az 500 ezer személy, aki szegénységben él. Azt próbálják meg, megetetni velünk, hogy más a helyzet. De ha megnézzük ezt a stratégiát, akkor a gazdasági növekedési kvóták alacsonyan maradnak, alacsonyabban, mint a világ más részein. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkanélküliség növekedni fog, nehéz lesz megtartani a, a munkahelyeket. Sajnos ez a stratégia nem ad választ a nehéz helyzetre, például Görögországban. Ez egy nagyon jó példa mindenre. Azt gondolom, hogy a politikát meg kell változtatni, a szociális fenntarthatósághoz kell ragaszkodni, és meg kell állítani a pénzügyi spekulációt, amely a gazdaságot tönkreteszi, a stabilitási csomagokat meg kell szüntetni, és az Európai Központi Banknak más prioritásokat kell képviselnie, egy fejlődési paktumra van szükség. Sorry. Señor Borghezio, one and a half minute. Legközelebb elveszem a mikrofonját. Borghezio úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó az, hogy most eh, beszélünk a 2020-as stratégia tartalmáról, ugyanakkor azonban eh, Aténban már teljesen a szakadék szélén állnak és így megmutatkozik az európai politika néha furcsa fejleménye is. Egy ilyen bizottság azonban nem önkritikus ebben a krízis helyzetben. Egyre drasztikusabb a helyzet, nagyon sok súlyos hiba történt, a Lisszaboni stratégia is megbukott, ez is jól példázza a hibákat. Itt van az euró, és a nyilatkozatban azt mondják, hogy Görögország egyedül van ebben a helyzetben, de lehet, hogy ez a helyzet eléri Spanyolországot is. Nem lehet ezt egyetlen esélynek tekinteni, ugyanígy történt a másodlagos jelzáló hitelekkel is. Nem lehet ezt elfogadni, a bizottság ilyenfajta hozzáállása nem megfelelő, valóban felületet kell gyakorolni a bankok felett. És valóban meg kell nevezni azt, hogy mennyi úgynevezett mérgező papír van még a piacon. Végezetül komoly stratégiára van szükség, amely a valódi, a reálgazdaságból indul ki, és valóban olyan stratégiára van szükség, amely megfelelő. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Kétség kívül az Európai Unió legnagyobb problémája a munkanélküliség a kialakult helyzetért azonban nem hibáztathatjuk sem a munkavállalókat sem a kisgazdákat és sem a vállalkozókat. a kialakult helyzetért kizárólag az a politikai gazdasági filozófia felelős amely a multinacionális cégeket előtérbe helyezte a munkavállalókkal a kisgazdákkal és a helyi kisvállalkozókkal szemben a gyökértelen kizárólag profitorientált multinacionális cégek minél nagyobb részt akarnak szaktani a haszonból és minél kevésbé szeretnék kivenni a részüket a közteherviselésből. az európai unió nemzeteinek minden olyan stratégiai döntés jó amely a lokalitásra helyezi a hangsúlyt és minden olyan döntés rossz amely fenntartja a multinacionális cégeknek a hegemóniáját. a jobbik azt szeretné hogy vessünk véget a multinacionális cégek gazdasági egyeduralmának és adjuk vissza a kisgazdáknak a családi vállalkozóknak európát hogy segtségükkel felszámolhassuk a munkanélküliséget az európai közösségen belül. köszönöm szépen hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Royal percre. Köszönöm. Az elnökség és a bizottság elnöke éppen arról szólt, hogy nem szabad az legyen a mottónk, hogy elég megelégednünk a kisebb célkitűzésekkel, magasabbra kell tenni a lécet, ehhez kell egy stratégia. A 2020-as projekt kapcsán különös tekintettel arra, hogy itt egymás között hogyan is beszélgetünk -e és tárgyalunk erről, az a benyomásom, hogy ez nem stratégia. Ez egy papírra vetett elképzelés, amelyet gyorsított eljárásban ki akarunk pipálni. Hát nem tudom, hogy ezáltal a bizottság elnöke által helyesen megfogalmazott eredményre jutunk-e. A Lisszaboni stratégiánál azt mondta, az volt a legnagyobb probléma, hogy az érintetteket nem ültettük be a hajóba, nem tudtak azonosulni a feladatokkal, és ezért a végrehajtásban nem vettek részt. Valóban így volt. De ha ez így van, akkor egy új stratégiánál el kell mélázni azon nagyon nyugodt körülmények között, hogy beültessük a hajóba az érintetteket. Erről nyugodtba időben, normális körülmények között kell tárgyalni, eszmét cserélni, nem olyan körülmények között, amikor most az euró is válságba került a, görög mizéria kapcsán. Nem hiszem, hogy a parlamentnek előírási joga van, hogy leszuszakolja a torkunkon most ezt a stratégiát, hiszen többször elmondtuk azon kérésünket, hogy az ütemtervet egy picit óvatosabban készítsék el, hogy normálisan haladhassunk. Ezzel szemben ugye már májusban szavazni fogunk, aztán a júniusban megy a tanácshoz a, az ügy. Hát én nem csodálkozom azon, hogy nem történik változás és előrelépés, ugyanis ilyen módszerekkel ez nem is működik. Alaposan elemezni kell a helyzetet, nem, nem elég felületesen konzekvenciákat lehúz, levonni, ugyanúgy, mint a klímaváltozás kapcsán tettük, azaz, hogyha kevesebb a széndiokszid kibocsátás, akkor tulajdonképpen boldogan a 30-40 százalékot is el lehet érni. Hát a mérce azért inkább az legyen, hogy előre tekintünk és előre haladunk. Tehát elemezzük a helyzetünket, majd pedig pontosan vonjuk le a következtetéseket az innováció, a gazdasági fejlődés területén. És erre pedig nincs idő. Köszönjük szépen! Szerkász képviselő úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm López Gáridónak is, különösen azért, hogy a bizottság elnöke felé tolmácsolja majd a az üzenetemet. Én bízom abban, hogy folytatásra kerül mindaz, amiről itt szó van, és hogy a júniusi csúcs más lesz, mint a tavaszi, mert amit hallottam, nem volt igazából megnyugtató számomra. Nem szeretnék olyan tanácsot, amely vonakodó, amely kételkedik és megkérdőjelezi a célkitűzéseket. Hiszen a nagy politikai célkitűzések jelenleg nem alkalmasak. López Garriga úr, azt kell mondanom, hogy bízom abban, hogy a spanyol soros elnökség ezeket a bizonytalanságokat majd megoldja, hiszen egy történelmi pillanatban vagyunk, Ugye nagyon sok az aggály, nagyon sok a félelem, hiszen nagyok a kihívások, amelyekkel konfrontálódunk. A kérdés az, hogy több vagy kevesebb Európát szeretnénk, és ez a magja a 2020-as projektnek is, hiszen 2020-ra lehetünk szorosabban összefűzött unió, gazdasági, szociális problémáinkat jobban megoldó közösség, vagy egy lazább, amelyben a nacionalizmus fog felülkerekedni, és mindazok az alapvetések, amelyre épül az Unió, azok értéküket vesztik. Az a célunk, hogy nagyobb legyen a jólét, jobb legyen az elosztási rendszer, jobban működjenek a piacok. Többektől különbözően nem hinném, hogy Európa egyszerűen annyit jelent, hogy több legyen a szabályozás. Jelenleg kevés a szabályozás. Ez a probléma Európában is ezért mondom a spanyol kollega felé, hogy fel kell lépni a szegénység felé, ezen a szerepel a bizottság és a tanács szövegeiben is, és bele kell vonni a problémák megoldásába a parlamentbe is, hiszen ezt várják tőlünk a polgárok, és mi is ezt szeretnénk. Ez kell a piacokon is a jó működéshez. Köszönöm szépen. De Jong úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyiunk eh, számára fontos ez a kérdés, nem csak azokon országok számára, akik az euróvezethez tartoznak. Európának együttesen kell fellépnie, nem szabad, hogy eh, tovább eh, felaprózódjunk, és ezért nagyon szomorú az, hogy 11 ország nem lesz pénteken jelen közös a sorsunk Európában, így kell ezt néznünk. A pénzügyi piacok ellenőrzését természetesen erősíteni kell, és sokkal erősebb jogszabályozásra van szükség. Én ezt liberálisként mondhatom, és kérhetem, de mindenképpen kiegyensúlyozott módon kell ennek a szabályozásnak történnie, és globális szinten kell ezt koordinálni. Határozottan, sőt agresszívan kell fellépnünk, hogyha erre szükség van, de nem szabad, hogy pánikba essünk. Meg kell tartani a hidegvérünket, annak érdekében, hogy a gazdasági fellendülést, amely korábban megvolt, és Görögország ellenére is beindult, nem szabad, hogy ez csorbát szenvedjen. Angolul folytatja az eladó. Úgy gondolom, hogy eh, amit hallhattunk, az eh, sértés mindenki számára, akik szenvedtek a szovjet eh, uralom alatt. Úgy gondolom, Bloom úrnak bocsánatot kell kérnie azoktól, akiket így módon megsértett. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetetek önnek, mondja az elnök. Következő felszólalunk Bokros úr egy percre. When the Spanish Prime Minister... Amikor a spanyol eh, miniszterelnök Zapatero úr megnyitotta Strasbourgban a spanyol elnökséget, akkor beszédet tartott az EU 2020-ról, anélkül, hogy egy szóval is említette volna azt, hogy a Lisszaboni stratégia miért is bukott meg egyáltalán. Feltettem neki a kérdést, hogy hogyan lehet e, elemezni, e, illetve előállni egy új stratégiával, anélkül, hogy a korábbi stratégia hibáit megnézték volna. Tehát nem tettek más, csak megismétlem a kérdésemet, mert az új dokumentum sem mond semmit sem arról, hogy miért vallott kudarcot az előző stratégia. Tehát kérem, Gariga úr, ha meg tudja tenni, akkor kérem válaszolja meg a kérdésemet, hogy hogyan lehet az, hogy egy új, nagyon ambiciózus célkitűzést tesznek, anélkül, hogy elemezték volna azt, hogy miért bukott meg a Lisszaboni stratégia. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Bokros. Köszönöm szépen, Bokros úr. De Jong úr következik most. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy a bizottságnak és a tanácsnak egyértelmű választást kell tenniük, meg kell őrizniük a demokráciát, és megfelelő ö, gazdasági ö, stratégiára van szükség az elkövetkező tíz évben a tagállamokban. Például a holland miniszterelnök sem tudja tíz évvel előre eldönteni, hogy mi lesz a gazdasággal. Nagyon jó az a célközés, amit a munkanélküliséggel kapcsolatban tettek, de többre lenne szükség. Ezen kívül hogyan tudja a bizottság meghatározni a megfelelő növekedést, ezen kívül szociális belső piacra van szükség. A tanács és a bizottság egyetérte az imkóval, amely úgy gondolja, hogy sokkal szociálisabbá kell tenni a helyzetet, és megfelelő beszerzési folyamatokra van szükség. Ezen kívül le kell küzdeni a szegénységet is. Ezt össze kívánják kötni a gazdasági növekedéssel. A gazdasági növekedés ahhoz vezetett, hogy nőtt a menedzserek fizetése, de a szegényebbek szegényebbek lettek. Tehát mit kíván tenni a szegények érdekében, és hogyan fogják például a top menedzserek megfizetni a, a krízist? Una minuta. Bizottó út, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Mi szeretnénk eh, konstruktív módon hozzáállni ehhez a kérdéshez, és monitoringolni a területet. Éppen ezért az eh, propagandát meg kell szüntetnünk, és a polgárok tényleges problémáival kell foglalkoznunk. Nagyon fontos az oktatás, a képzés erősítése és a helyi vállalkozások igényeinek kielégítése. Nagyon sokan nem férnek hozzá ezekhez a képzési lehetőségekhez, és a kétkezi munka negatív stigmát jelent. A munkaerőpiacra, a munkaerőpiachoz való hozzáférés mindenki számára nagyon fontos, és a tényleges piaci igények szerint kell ezt kialakítani. Azok, akik elveszítették a munkájukat, fontos, hogy újra munkába tudjanak állni. Nagyon fontos a bevándorlás kérdése is. A három millió munkanélküli van. Éppen ezért a harmadik országokból történő bevándorlást meg kell szüntetni. Csak így tudjuk a saját munkahelyeinket megvédeni, és a társadalombiztosítási rendszerünket erre kell összpontosítanunk. Marinescu úr, két percben köszönöm szépen, elnök úr. A fenntartható gazdasági növekedéshez jelentős befektetésekre és koherenciára van szükség a közlekedési ágazatban is. A közlekedési ágazat az EU GDP-nek 10%-át teszi ki, és 10 millió munkahelyet jelent. A bizottságot és a tanács, tanácsot arra ösztönzöm, hogy amikor definiálja az EU 2020-as stratégiáját, akkor vegye figyelembe a következő szempontokat is. A kutatás, innováció, fejlesztés előmozdítása annak érdekében, hogy a zöld közlekedés megvalósulhasson, az európai dekarbonizációs cél elérése, alternatív közlekedési eszközök teremtése és értelmes, illetve intelligens közlekedési rendszerek kidolgozása, az infrastruktúra javítása, a környezetvédelem szempontjainak érvényesítése és az utasok biztonságának növelése. A következőkre szeretnék még kitérni a továbbiakban. Fel kell gyorsa, gyorsítanunk az egységes e, légtér e, programot, illetve ami a vasúti közlekedést és a vasúti hálózatokat illeti, fontos az utak minőségét és a biztonságot, a közúti biztonságot is javítani. Fontos a az autópályák e, meghosszabbítása a tengerig, és a városi mobilitás javítása. A bizottság mindezen szempontokra tekintettel kell, hogy legyen, hiszen ezek szorosan összefüggenek a mobilitással. A mobilitásnak az EU 2020-as stratégiájának kulcsfontosságú részét kell, hogy képezze. A közlekedési e, szektor az új és stabil munkahelyek megteremtése szempontjából is jelentős. Podimata asszony két percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is görögként szeretnék hangot adni a tragikus katasztrófa miatt három polgár veszítette el az életét, ők egy bankban ragadtak, ahol egy robbanó bombát helyeztek el radikális támogót, függetlenül attól, hogy a tüntetés békés módon zajlott. Az európai médiák és egész Európa követi a görög eseményeket. Minden kollégát szeretnék arra kérni, hogy vegye komolyan ezeket a problémákat, juttassa kifejezésre szolidaritását, és egy olyan országot tartson tiszteletben ezzel, amely nehéz perceket él meg. Attól tartok, hogy bizonyos európai ö, újságok, illetve európai nagyvárosok pont ezekből a tragikus eseményekből kiindulva azt fogják mondani, hogy ö, Görögország nincs abban a helyzetben, hogy ezt a komoly gazdasági szanálást végrehajtsa. A múlt vasárnapi események azt a történetet, amelyek február 11-én indultak meg, tovább vitte. Át kell struktúrálni a hiteltörlesztéseket, és azt gondolom, hogy nem csak a görög, hanem a spanyol és a portugál kötvényeket is illeti ez a válság. Kedves kollégák, az Európa 2020-as stratégiát taglaljuk. Az én kérdésem a következő, mit fog történni a jövőben, hogyha a nemzetgazdaságok ilyen nagy mértékben függenek a nemzetközi piacoktól, a rendszer nem vonható felelősségre, és a hitelminősítő intézetek nem vállalják a felelősséget munkájuk kapcsán az értékelésekhez kapcsolódóan, hiszen ezek néha nem helyesek. Köszönöm szépen, Manescu asszony! Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt két évben láthattuk, hogy a gazdasági és világválság, gazdasági és pénzügyi világválság micsoda méreteket öltött. Nyilván az erőfeszítéseinkkel a, vet, a versenyképességet is újra talpra szeretnénk állítani, ugyanúgy, mint a foglalkoztatottságot. Ezért az Európai Uniós és a tagállami célkitűzéseket össze kell fésülni. Nyilvánvaló minden egyes tagállamnak külön ö, ö, igényei és erőfeszítései vannak, adottságaitól függően. A nemzeti célkitűzésekre tehát oda kell figyelni. Új intézkedéseket vártunk, amennyiben a 2020-as stratégiát nem tartják be a tagállamok, azok viszont, akik hajlandóak erre, azokat ösztönözzük. Ezáltal versenyképesség alakul ki, és mindenki a szívén viseli majd a stratégiát. Ugyanakkor a kohéziós politikáról is el kell gondolkodnunk, amely jó eszköz a céljaink megvalósítására. Pontosan körül kell határolni a javaslatokat, és a strukturális alapok automatikus felfüggesztése egy-egy deficit kapcsán nem realisztikus intézkedés, hiszen a különbségeket csökkenteni szeretnénk a tagállamok között. Köszönjük szépen, Vlaszak képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió a legnagyobb politikai et entitás világszerte. Nagyok is a sikereink, amelyekről beszámolhatunk, tehát a gazdaságaink képesek voltak arra, hogy az innovációt, az exportot támogassák és növeljék. Az USA, a japánok, a kínaiak, az indiaiak és brazilok helyzetét tekintve azt gondolom, hogy jó versenytárs vagyunk, de fontosnak tartom, hogy a gazdasági növekedést tartsuk szem előtt a szociális problémákat és a klímaváltozásokat nem tekinthetjük olyan problémáknak, amelyek elterelik a figyelmünket az egyéb problémákról. A szükséges feltételek arra, hogy intelligens módon fejleszünk a régióban, illetve az egész unióban nyilvánvaló hiszen itt érintve van a, a közlekedési infrastruktúra, a környezeti infrastruktúra. Ez azonban az EU 2020-as stratégiában nem kap elegendő hangsúlyt. Arról is szó van, hogy a beruházásokat növeljük, a tekintetben, hogy többet investálunk az infrastruktúrába, főleg azokon a területeken, ahol ezek még nem elegendő fejlesztéseket kaptak. Higiénszór. A 2020-as stratégia a neokapitalizmusra és a piacra helyezi a legnagyobb hangsúlyt. Gazdasági káoszt fog hozni, és a bizottság és a parlament most próbál a görög válságra reagálni azzal, hogy tulajdonképpen a tőzsde cápák járnak megint a legjobban. zsákmányolják a szegényeket, a bérből fizetésből élőket és a nyugdíjasokat, miközben nem ők a felelősek azokért a problémákért, amelyek kialakultak a pénzügyi piacokon. A hedge fundok, a különböző beruházási bankok azok, akikre újjal kellene mutogatni. Spekuláció zajlott, ezáltal jött létre a pénzügyi instabilitás, nem pedig a dolgozók. Ez az, amit akarunk a 2020-as stratégiában? Felelősségre kell vonni azokat, akik felelősek, szinte vért kíván ez a mostani állapot. Azt kell mondanom, hogy ezt a fajta diktálta diktátori mi volt, tehát ennek a rendszernek lábbal el kell tipoporni. Ugyanis ez már nem demokratikus szocializmus, amire igazából szükség van, és ezt kellene célul kitűzni a 2020-as stratégiának is. A Köszönöm szépen, Peska úr következik. Tisztelt elnök úr, a dokumentumok tekintetében nehéz felülemelkednünk azokon a hasonlóságokon, amelyeket ez a dokumentum mutat a korábbi keleti blokk öt éves terveivel. Mindig ambiciózus terveket szövegettek, és mindig meggyőzték az embereket, hogy ez majd most működni fog, de soha nem működött. Stratégiák jöttek a stratégia után, a gazdaság egyre csak csökkent, azért, mert nem vették figyelembe az alapvető gazdasági elveket. Európa is küzdköd, összehasonlítva Kínával és Indiával jobb ugyan a népesség oktatási szintje, azonban az Európai Tanács és az Európai Bizottság egyre csak újabb intézményeket hoznak létre. Több millió iskolázott ember, akik kreatívak lehetnének, innovatív és fejlesztési szektorokban, azzal foglalkoznak, hogy irodákban aktákat tologatnak. Hölgyeim és uraim, ha szeretnénk sokkal sikeresebbek lenni, akkor egyszerűsítenünk kell a szabályokat, egyszerűsítenünk kell a vállalkozói terheket, csökkenteni kell a terheket, vállalkozókedve és kreativitásra van szükség. A következő kell Kárász úr két percben. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A közös Európa, amely egy hiteles politikai unió, ahol fenntartható a felelés, a munkahelyek, ahol innováció, illetve a szociális kohézió, illetve fenntartható versenyképesség van, ez a mi célunk. Európa 2020 nem a mi célunk, Európa 2020-nak egy eszköznek kell lennie, amelyekkel elérhetjük a céljainkat. Ennek kell lennie a mi 2010-es Schumann nyilatkozatunknak annyira konkrétnak kell lenni, mint amennyire 1950. május 9-én voltak. Nem szabad, hogy, egy, hogy egyfajta kívánság maradjon ez, és későbbiekben frusztrációhoz vezessen. Az Európa 2020-nak konkrét, megfizethető, fenntartható eszközé kell válnia, és ez lesz a válasz a válságra, és ez fog majd motiválni, illetve ez egy olyan projekt lesz az Európai Unióban, amely felülvizsgálható és szankcionálható. Az Európa 2020-nak konkrét projekté kell válnia a kutatás, fejlesztés, fenntarthatás, szempontjából. Minden egyes tagállamban, illetve az Európai Unióban ehhez tenni kell, annak érdekében, hogy megfelelő kiindulással rendelkezzünk a jövőbeli terveinket illetően, és tudnunk kell azt is, hogy mit kell finanszíroznunk, és honnan kell előteremteni ezt a pénzt. Egy olyan 2020-as stratégiára van szükség, ami valóban és amely figyelembe veszi az energiát, a szociális politikákat. Teljes mértékben támogatni kell az intézkedéseket, amelyeket Olli Rén is javasolt. 2020-as stratégiának a közös politikai akarat megnyilvánulásának kell lennie, illetve a válaszunknak arra, hogy egyre inkább ö, ö, nagyobb a protekcionizmus, az egoizmus és a, a, egyfajta ö, nemzeti öntudat. Egy ö, erős gazdasági unióra van szükség, amely politikai szempontból is hiteles. Erre van szükségünk se többre, se kevesebbre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Konferáti úr következik kettő percre, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Őszintén szóval ki kell jelentenem, hogyha megnézem a júniusi tanácsülést, akkor nem igazán látok semmi ö, ö, újat a ö, tavaszi tanácshoz képest. Már a tavaszi ajánlások is ö, ö, kicsit csalódást keltőek. azok a hibák, amelyeket elkövettünk politikai, illetve kulturális hibá ö, szinten, E, ezeket e, sem szabad elfelejteni a válság kapcsán. Tíz olyan pontot e, soroltunk fel, amelyek igazából logikai szempontból nem is kötődnek egymáshoz, ez nem igazi politika. Nem látok politikai akaratot arra, hogy igazi súlypontokat határozzanak meg. Európának valamit tennie kell a versenyképesség javítása szempontjából globális szinten. A tehát az egyes tagállamoknak és tenniük kell ahhoz, hogy valóban súlya legyen Európának. Mert ha ez nem történik meg, akkor lemaradunk a versenyben. Másik fontos elem az az innováció, amelyet nem lehet konkrét célok nélkül megnevezni. Konkrét célokat és eszközöket kell megneveznünk, mert különben nem lesz az innovációs folyamatnak eredménye. A életminőség, a munkahelyek minősége, a szolgáltatások minősége, ez is jobb versenyhelyzetet teremthet e, Európa számára végezetül. Még egy probléma, amelyet soha nem említenek meg, ambiciózusak a célak, de ezt csak akkor lehet megvalósítani, hogyha hogyha megfelelően e, bánnak a tagállamokkal is. Pan minutu. úr következik percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Egy olyan tagállamból érkeztem, ahol 28-29 éves koromig egy központi piacgazdaságot, központi tervgazdaságot elnézést szem előtt tartó rezsim uralkodott. Jól ismerjük ezeket, a régi tervet sosem váltották be, ezért évről évre újakat fogalmaztak be, ezért nézzék el nekem, hogy egy kicsit érzékeny vagyok, amikor itt tervezgetnek arról, hogy 2020-ban hogyan is nézzen ki az Európai Unió. Nyilván nagyon érdekes, hogy megvizsgáljuk, hogy mi, dol, mi működik, mi zajlik le Görögországban és az egész Európai Unióban. Már nyomon követtem ezt a vitát egész délután, és nekem is vannak nyilván követeléseim több központi irányítás és ellenőrzés elsősorban. És ezzel kapcsolatban mondanám a következőt. Kevesebb központosításra van szükség, sokkal több bizalomra volna szükség. Több piacgazdasági mechanizmust várnék mert ami most lezajlik az Unióban, és nem csak az Eurózónában, hanem az USA-ban is, és a világ más részein is, hát ez kérem szépen egy hihetetlenül rossz bizonyítvány. Köszönöm szépen. Castillo képviselő következik. Köszönöm, elnök úr az előttem szólóak közül nagyon sokan feltették a kérdést, hogy a Lisszaboni agenda miért nem volt sikeres. Hát, hogyha ezt most elemeznénk, akkor úgy gondolom, azért lenne fontos ez az elemzés, hogy levonhassuk belőle a következtetéseket. A Lisszaboni stratégia nem volt több egy ikonnál, amely tulajdonképpen egy buborékba volt beágyazva. Egy olyan ikon volt, amelynek nem volt gyakorlati hatása. És sajnos itt a puszta elméletre hagyatkoztunk mindvégig, és ennek semmi köze köszönő viszonyban sem állt a valósággal. Ezért nagyon fontos, hogy ez a 2020-as stratégia ebből a tanulságból induljon el. Új agendára, új stratégiára van szükség, amelyet csak akkor fogunk tudni megvalósítani sikerrel, hogyha világosan elkötelezzük magunkat, az intézmények is, az Európai Unió intézménye is, a politikai intézmények is, az egyes tagállamokban. És ez a kötelezettségvállalás olyan legyen, amely ellenőrizhető, amely megítélhető, értékelhető, ahol ellenőrizni lehet, hogy a végrehajtás egyáltalán elindult-e, és hogyha hibákat észlelünk, akkor azokat javítsuk. Amennyiben nem így teszünk, akkor a célkitűzéseket nem fogjuk elérni. Azt nem lehet megengedni, hogy ugyanazokba a problémákba és helyzetekbe manőverezzük bele magunkat. Ez a közös projekt egy olyan projekt, amelyre szükségünk van, megfelelő eszközökkel tudjuk megvalósítani. Ha nem használjuk ki ezeket a tanulságokat, akkor ugyanazokat a hibákat elhelyez, követjük el, mint korábban. Jó Lájnen! két percben. Köszönöm szépen. A Lisszaboni stratégia címe az volt, hogy versenyképesség. És igen, egyoldalú gazdasági stratégiát tartalmazott, amely hát részben el is bukott. Örömmel tölt el, hogy a mostani 2020-as stratégiának az a, a címe, alcíme, hogy fenntarthatóság. Szerintem ez a helyes út, ez a jó csapásirány. irány talán nagyobb is az egyensúly a gazdasági, a szociális társadalmi és az ökológiai trendek között, valami szükségszerűsége között. Ugye a hátránya ennek a fenntarthatóságnak az, hogy ez egy eléggé üres frázis is lehet, ezért meg kell töltenünk pontosan azzal, hogy mire is gondolunk a fenntarthatóság kapcsán. Hiszen ezek nélkül nem fogunk tudni mit megvalósítani forrás hatékony gazdaság, ez nagyon fontos elem, hiszen Európában belül kevés a nyersanyag és az erőforrás, de hogyan jussunk hozzá ezekhez az eszközökhöz? Ez nem szerepel a stratégiákban, a termelésben és a fogyasztásban is. Bízom benne, hogy júniusig kapunk még konkrétabb kapaszkodókat, hogy tudjuk pontosan, hogy kinek mi a feladata a bizottságnak, a parlamentnek, illetve az egyes tagállamok. Egy kicsit talán feledésbe merült az is, hogy a költséghatékonyság tekintetében a levegő, a víz és a talaj, azaz a környezet is egy óriási tőke. Ez egy kicsit elveszett a sorok között, és én az ENVI szakbizottság részéről egy kicsit többet vártam volna a célkitűzések tekintetében. A biodiverzitási stratégia elbukott, ugye 2020-ra szeretnénk egy újabbat, ez ezért integrálásra kell kerüljön ebben a dokumentumban. Azt gondolom, hogy itt a 20-ról 30 százalékosra történő elmozdulás a kibocsátások tekintetében nagyon fontos lenne. Van egy pár dolog, amit szerintem sokkal kötelezőbb érvényűbben kellett volna megfogalmazni. Köszönöm. Piotrowski képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2020-as stratégia elsősorban ideológiai jellegű. Ambiciózus célkitűzéseket olvashatunk, a foglalkoztatottság növelése szerepel benne, a 40 százalékos diplomások aránya. Furcsa módon azonban a szakciókról semmit nem lehet olvasni, azok tekintetében, akik nem teljesítik ezeket a feladatokat tagállamokként. Úgy tűnik, hogy senki nem vette észre a görög válságot, és nem látja, hogy ugyanilyen cipőben jár Spanyolország és Portugália is, tehát a válság elharapózik, és hogyha az euró lejtmenetbe kezd, akkor az eurózóna és az egész Európai Unió is veszélybe sodródhat. Ami a kibocsátási célokat illeti, hát a keletiek tekintetében, a keleti tagállamok tekintetében, főleg Lengyelország tekintetében ez nagyon nagy kihívásokat támaszt. A kohéziós politika visszafogása, hát ez egy szocialista projektnek tűnik nekem ez a 2020-as stratégia, nagyon utopisztikus, és hasonlóan el fog bukni, mint a Lisszaboni projekt. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Köszönöm, elnök úr. A célkitűzések és a hozzáférhető politikai eszközök közötti kapcsolat nagyon fontos. A politikai eszközök megfelelő mechanizmusokat szolgáltathatnak a stratégia vonatkozásában. Nagyon fontos a belső piaci szabályozás, amely a, a gazdasági fejlődés, dinamizmust, a szociális feladatokat egyértelműsíti. És szeretném is támogatni azt, amit Malcolm Harbour mondott. Másodszorban a tőke beruházások telekommunikációba, infrastruktúrába. Kellenek a tőkeberuházások, sokkal jobban, mint korábban. Mobilizálni kell a tőkét, PPP-k keretében, és európai pénzügyi intézményeket is arra kell ösztönözni, hogy a nemzeti költségvetéseket ne hagyják kifutni az adósságok felé. Horizontális, nem pedig szektorális megközelítést láthatunk. Én úgy gondolom, hogy a fejlődés mindenképpen támogatandó, a gazdaságainkat a globális verseny előtt is meg kell nyitnunk. A koordinációk, koordinációra is szeretném rá terelni a figyelmüket, enélkül nem fog működni ez a módszer, amely kicsit softnak tűnik, és a görögök példája is intő. Az európai koordinációt tehát az európai hozzáadott értékre kell támaszkodjon, nem szabad persze a versenyt alásni, a megfelelő politikai eszközökkel úgy kell bánni, hogy a hagyományos eszközöket nem vágjuk sudba. Az európai stratégia, ez a 2020-as stratégia mindenképpen a növekedés legyen, a munkahelyteremtés. Azt gondolom, hogy más kiút nincsen. Köszönöm szépen, Arif úr következik. Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, tisztelt kollégánk! A pénzügyi válság és a pénzügyi nehézségek eh, példa nélküliek, erre korábban még nem volt példa, mindenkit érint ez, és eh, Görögország sajnos egy szégyenletes eh, példa erre a válságra. A parlament elvesztette a kontrollt, és meg kell próbálnunk egy erős és koordinált politikai választ találnunk, és tekintettel lenni a jelenlegi gazdasági válságra. A problémák megoldásához egy új modellt kell kidolgoznunk. A polgárok a polgárok reménykednek, és elvárásaik vannak, és azt gondolom, hogy ennek a stratégiának erre reagálnia kellett volna, de nem érzem azt, hogy ez a stratégia elég ambiciózus volna nincsenek benne jelentős ambíciók, célkitűzések, jelentős erőt sem érzek benne, de ez sajnos már nem, nem lep meg egyáltalán. A bizottság és a tanács erről már beszéltek, de én úgy érzem, hogy ezzel csak azt takargatják, hogy cselekvésképtelenek. Változást kell előidéznünk, hogyha fenntartható fejlődést szeretnénk megvalósítani, és a külső dimenzió is egy jelentős kérdés. Létezik az a liberális dogma, amely mindent ural. A szegénység ellen is fel kell vennünk a küzdelmet. Az Európai Unió a politikai okok miatt más célokat követ fizetéskorlátozásokat, a multilateralizmus korlátozza, és léteznek más problémák is, a fiskális dömping. Az emberek elveszítik a munkájukat, és nagyon kellemetlen szociális helyzetbe kerültek. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy Európa tovább fejlődjön. Azt szeretnénk, ha Európa megváltoztatná az imidzsét, és más képet közvetítenek kifele és a világ fele. Ez a célja az európai szocialistáknak és demokratáknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök Zéber úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fárasztó az, hogy a, a politikai jobb és baloldal a, megjegyzéseik halljuk ebben az értelmes házban, ők nem játszanak olyan szerepet, amely azt mutatná, hogy Európa újjáépítésében érdekeltek lénennek. De az európai 2020-as stratégia egy kommunista öt éves tervhez hasonlít, aki ezt gondolja, annak azt tanácsolom, hogy olvasson el szakirodalmat, és ki fog számára derülni a különbség nem az értelmes erők, hanem a bal szélén ülők, nem azokra gondoltam, akik bal középen ülnek, arra gondolnak, hogy ez ugyanez, mint a kommunista időkben. Sajnos Európa bizonyos részein volt kommunizmus, tudjuk mi volt ennek az eredménye, az ember sok mindent kívánhat, de arról van szó, hogy a polgárok számára egy olyan életet tegyünk lehetővé, ahol oktatáshoz, kép, képez, képzéshez hozzáférhetnek, és egyéb eh, társadalmi juttatásokhoz hogyan tudjuk a meglévő forrásokat a legjobb módon felhasználni. Erről van itt szó, erről van szó ennél a stratégiánál. Minden család, minden közösség elgondolkodik arról, hogy mit tesz a forrásokkal, annak érdekében, hogy egy bizonyos ideig tovább haladhasson. Ez egy megfelelő megoldás. Eddig csak piacgazdaság volt határokkal. A piacgazdaság a határok országokon belül működő piacgazdaság nem tudja hosszú távon ezeket a vívmányokat teljesíteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy európai szinten elgondolkodjunk arról, hogy ezt a piacgazdaságot hogyan szervezzük meg Európában. A nemzeti határokon belüli gondolkodás halára van ítélve, és kudarcra van ítélve. Arról kell elgondolkodnunk, hogy az európai piacot hogyan tudjuk arra bírni, hogy az emberek érdekeit képviselje. Nem a versenyképességről van szó önmagáról, hanem arról, hogy Európa kell, hogy versenyképes kell, hogy legyen, azért, hogy az emberek számára az adott szolgáltatásokat lehetővé tegye. Erről van szó itt a vitában. Nagyon sok kolléga részletekre koncentrált, én visszatérnék az általános megjegyzésekre, és néhány embernek azt tanácsom, hogy olvass el a történelem könyveket, és gondolkozzon, mielőtt hozzászól a vitához. Köszönöm szépen. Tika asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a munkanélküliség 10%-os az Európai Unióban, és 20%-os a fiatalok körében. Május 1 -e a nemzetközi munkanapja egy szomorú nap volt, azért mert az Európai Unióban 23 millió munkanélküli él. Annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtessünk, el kell gondolkodnunk arról, hogy mely területekre akarunk befektetni. Csak az oktatással tudunk esélyt adni a fiatal generációknak, kompetenciákat, megfelelő munkát kell találniuk, és megfelelő élethez van joguk. Nagyon fontos az élelmiszerek, a bioüzemanyagok kérdése, az infrastruktúra, környezetvédelem. Ebben az évben átvizsgáljuk a különböző projektek listáját. Európai, az Európai Uniónak egy gyorssebességű vasúti hálózatra van szüksége ahhoz, hogy a legfőbb városokat össze tudja kötni, és modernizálnunk kell az útstruktúrákat a reptereken és a kikötőkben is. Az Európai Uniónak prioritást kell szentelnie a közlekedési infrastruktúra rendszerére Kelet-Európában, hiszen csak így tudunk egy tényleg hatékony belső közös piacot teremteni. Ehhez jelentős pénzügyi forrásokra van szükség, de ezek a források profitot generálhatnak a költségvetések számára adókon keresztül, és munkahelyeket is teremtenek, illetve a gazdasági fejlődést is előre tudják biztosítani. Az energia és energia hatékonyságba való befektetések, a megülő energiaforrásokba való befektetések csökkenthetik az Európai Unió energia függőségét, és 2,7 eh, millió munkahely születhet 2030-ig ahelyett, hogy a smart városok kezdeményezésbe fektetünk bele, ahol 150 millió Európáról van szó, eh, az Európai Újráfejlesztési Terv pénzösszegét még nem sikerült felhasználni. Fontos, hogy az európai ipar fenntartható fejlődését is biztosítsuk. Azt szeretném kérni a bizottságtól és a tanácstól, hogy

hogy az unió és valamennyi tagállama versenyképes legyen a globális gazdasági környezetben környezeti szempontból fenntarthatóan fejlődjön és ennek révén valamennyi uniós polgár életsznvonala már rövid távon érzékelhetően is növekedjen. két megjegyzést azonban tennék ehhez az új stratégiához mely azt gondolom hogy az alapokat biztostja de fontos hogy két dologról beszéljünk. az első némi óvatosság és körültekintés indokolt a számszerűsthető célok tekintetében. ezeknek ambiciózusnak kell lenniük de azonban reálisnak és megvalósthatónak is olyannak amely az egyes tagállamok eltérő kiindulási pontjait és adottságait is figyelembe veszi. mást jelent a szegénység az egyesült királyságban mint bulgáriában eltérőek az oktatási rendszereink mindenki mást ért el végzettségen felmerül a kérdés például hogy érdemes e mindenhol forty ra növelni az egyetemi végzettségűek részarányát ezzel nem pont a diplomás munkanélküliek számát növeljük e a szakképzés fejlesztését azonban azt gondolom mindenképpen bele kellene értenünk az elérendő célok közé. a második megjegyzésem hogy a stratégiának az unió belső kohézióját illetve a konvergenciát is erőstenie kellene. egyetértek azzal hogy támogassuk a húzóágazatokat amelyek az európai gazdaság valóban motorját képezik ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról hogy a twenty seven tagállamon belüli fejlettségi különbségek egy ilyen a versenyképesség egyoldalú a tagállami sajátosságokat nem kezelő gazdaságfejlesztési politikával tovább növekednének. belső kohézió nélkül ugyanis nincs külső versenyképesség. az elmaradó területek felzárkóztatása további piacokat fizetőképes keresletet innovációs potenciált kevesebb szociális költést jelentene az egész uniónak. meg kell tehát teremteni az elmaradó területek számára azokat a kereteket amelyek segtségével kiaknázhatják a belső piac által nyújtott előnyöket idővel tehát mindenki saját erőből válhatna versenyképessé. remélem hogy a kohéziós politika helyét megtaláljuk az új stratégiában. köszönöm. következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ma az Európai Unió munkájának felosztásáról beszélünk, tíz évre levonatkoztatva. A fiatalokról is beszélünk, és gyakran úgy beszélnek a fiatalokról, mint az elveszett generációról. Nagyon fontos az oktatás támogatása, ugyanakkor ezekről a dolgokról elszigetelten beszélünk, nem látjuk a teljes képet. Sajnálatos módon, amikor a 2020-as stratégiáról beszélünk, akkor mindig attól tartok, hogy ez továbbra is üres szavak maradnak, mert nem érjük el a fiatalokat, azokat, akiknek végre kellene hajtaniuk ezt a stratégiát. A 2020-as stratégiát a gazdasági és ökológiai politikák szinergiájának kellene eh, tekintenünk, mivel én a fiatalokat képviselem, szeretnék néhány konkrét javaslatot tenni. Létre kell hozni az úgynevezett zöld munkahelyeket, meg kell nézni, hogyan lehet támogatni azon vállalkozásokat, amelyek a fiatalokat veszik fel, illetve akik úgynevezett zöld munkahelyeket teremtenek. Jobban kell koncentrálni a környezet védelmére és a környezeti tudatosságra, mert ezekkel lehet még jobban elérni a fiatalokat, és így lehet elérni a zöld gazdaság létrehozását is. Ezen kívül nem szeretnék ilyen sok ö, szkepticizmust hallani itt az Európai Parlamentben, sokkal nagyobb optimizmust és eltökéltséget szeretnék itt az Európai Parlamentben. Köszönöm, mondja az elnök. 19-en kívánnak a spontán felszólalások között hozzászólni, sajnos módon még a felét sem tudjuk meghallgatni, tehát, meghallgatni, tehát kérem a türelmüket. Először Luhán úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, meg vagyok arról győződve, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiája sokkal innovatív és erősebb. Úgy gondolom, hogy át fogjuk vészelni a válságot, mert megvan a potenciálunk ahhoz, hogy innovatívak legyünk, és megvannak a forrásaink is ehhez. Mindenképpen én nagyra értékelem a bizottság feladatásait, de úgy gondolom, hogy a kohéziós politika kapcsán ki kell fejeznem azt az egyet nem értésemet, hogy a Lisszaboni út, mint hogyha megváltozott volna. A szociális kohézióhoz nem csak az intelligens és bevonó inkluzív növekedés tartozik. További befektetésre van szükség az infrastruktúrákba, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz És Ezért 2007-ben, 2013-ban azt láthattuk, hogy mennyire fontos az infrastruktúra, és ezért támogattuk a gazdasági versenyképességet a az elnök megszakította a felszólalót. Rápti asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is Szeretném együtt érzésemet kifejezni itt az Európai Parlamentben azon három görög irányába, akik életüket vesztették a demonstrációk során. Ezen kívül szeretném azt kérni, hogy vegyék figyelembe azt, hogy görögországi problémákkal kapcsolatban Európa késedelmesen reagált, és ez magállása 2020-as stratégiát is. A görögországi intézkedések miatt Görögország nem tud hozzájárulni ezekhez a célkötőzésekhez, majd mindenképpen támogatni kell Görögországot, mert el, előfordulhat az, hogy az egyetemet végzettek 40%-a nem kap majd munkát, sőt, asszony következő. Um, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Barózó úr tettekről beszélt, amelyet nekünk a 2020-as stratégia kapcsán kell megtennünk, aztán pedig elment a teremből. És az egyik legfontosabb tevékenységet így elszalasztja, ezért a spanyol elnökséget felszólítom, és megköszönöm a tanácsának azt, hogy itt maradt a vita végéig. Ez az egyik legfontosabb tett, amelyet meg kell tenni a 2020-as stratégia kapcsán, az az, hogy a fenntartható fejlődést ki kell használnunk ahhoz, hogy a munkahelyteremtési, a zöld munkahelyteremtési potenciált kihasználjuk. Ehhez átfogó kezdeményezésre van szükség. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezen keretén belül a, az átalakítást, illetve a munkavállalókat figyelembe veszük, és a továbbképzést is támogassuk. Tudom, hogy a spanyol és a belga elnökség már munkálkodik ezen, és mindenképpen támogatom ebben őket, hogy ezt folytassák tanácsként még ebben az évben. Köszönöm szépen! Mr. Bufton now. Köszönöm szépen, egy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Euró 2020-as stratégiáját eh, vitattuk, még tíz évünk van addig. Nagyon szomorú a halálos eh, esetek száma Görögországban, és eh, sajnálom a családokat, és szeretném részvétemet nyilvánítani azok hozzátartozóinak, akiket a halálesetek érintettek. Néhány héttel ezelőtt az eurozónával kapcsolatos vita kapcsán felhívtam a zavargásokra figyelmet Görögországban. Az eurózóna nem működőképes. Görögországban láttunk problémákat, Spanyolországot is érinti a probléma, és mielőtt még több élet oltódik ki, valljuk be, hogy az eurózóna működésképtelen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Boris képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unióban a gazdaság még mindig a legerősebb a világon, de ez az Eldorádó nem fog örökké tartani. A tragikus események Görögországban megmutatták azt, hogy ez az ambiciózus stratégia ahhoz vezetett, hogy erről bőle kell vonnunk a tanulságokat. Bátorságra van szükségünk a stratégia megvalósításához, rajtunk múlik az, hogy a jövőbeni generációk számára egy eh, válságos Európát hagyunk, vagy egy jóléti Európát. Ma 30%-a az európaiaknak nem rendelkezik szakmai képzettséggel. Éppen ezért eh, rögzítettük az ambiciózus célokat, a felső oktatási képzésben 10%-kal növeltük ezeket. Ez egy ambiciózus cél, éppen ezért el szeretném mondani azt, hogy azok a kihívások, amelyek az oktatás területén előttünk állnak, valóban gyorsan kell, hogy megvalósuljanak, és konzekvens felépést várok mindenkitől. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, mondja az elnök. Flasnikova Benyova képviselő asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kár, hogy a bizottság elnöke nem maradt itt. Biztos vagyok abban, hogy nagyon fontos dolga van, de azt gondoltam, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiája a legfontosabb stratégiai anyag volt a jelenlegi napirenden. Nem tudom elképzelni, hogy mi más fontosabb teendője van. Attól tartok, hogy az EU 2020-as stratégiája nem részesült jó fogadtatásban az Európai Unióban. A helyzet nehéz Európában, és az anyag, amely elkészült, az egyik legsúlyosabb gazdasági válság miatt született meg. A stratégiának meg kell védenie a legérzékenyebb csoportokat. A válság előtt az emberek már megéltek nehéz időszakokat, és ezeket az embereket nem lehet a válságért okolni. Éppen ezért hangsúlyozni szeretném azt, hogy a szociális kirekesztettségeket és a szegénység elleni küzdelmet be kell emelni a dokumentum központi részébe. Köszönöm szépen, Morvai képviselőasszony parancsoljon az európa jövőjéről szóló stratégia két értékrend mentén épül fel és arra szeretném felhvni a figyelmet hogy ez a két értékrend egymással nagyon nehezen egyeztethető össze sőt talán egyáltalán nem és a kettő közül választani kellene. az egyik értékrendnek a kulcsszavai a versenyképesség a növekedés a globalizáció a másik értékrend kulcsszava pedig a fenntarthatóság fenntarthatóságról környezeti értelemben beszélünk tudjuk hogy a növekedés globalizáció erőltetése a környezetre milyen rettenetesen rossz hatással van szó nincs fenntarthatóságról. beszélünk társadalmi értelemben vett fenntarthatóságról azok az emberek kisgazdák kis és közepes vállalkozók és a többi akik a túlhajszolt versennyel és a globalizációval nem tudnak lépést tartani azok eh, összeomlanak kiesnek a versenyből elszegényednek és mindez teljes mértékben ellentétben van a társadalmi értelemben vett fenntarthatósággal. én magam és a választóim úgy gondoljuk hogy a két értéken közül a fenntarthatóságot kell választani. köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Köszönte meg magyarul az elnök, most pedig López Garrido kap szót a tanács részéről, hogy reagálhasson az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is arra a kérdésre válaszolnék, amelyet Bokros úr vetett föl. Kaferáti képviselő is hivatkozott rá, bár nincs éppen itt a teremben. De Castillo asszony <laughs> ugyancsak elhagyta a termet, de ő is utalt erre. Miért bukott el? Miért nem volt sikeres a Lisszaboni stratégia? Bokros úr is ezt kérdezte. Hát nyilván több oka lehet ennek, és ezért talán túlzás lenne és arrogáns volna leegyszerűsíteni a helyzetet. Ha azonban én most egy okot ki kellene, hogy emeljek, akkor a fő okként a következőt nevezném meg. Azért nem volt sikeres a stratégia, mert az Európai Unió ugyan elfogadta a belső piacot, ugyan van egy közös valutája, de nem lépett tovább. Gazdasági unió nem valósult meg. A Maastrichti szerződésben ugye gazdasági és pénzügyi unióról beszéltünk. Pénzügyi uniónk van, gazdasági nincs. És azt gondolom, hogy ebbe kellett volna integrálni a stratégiát. Ugye új lépésre kell elszállnunk magunkat, pénzügyi unión túl, gazdasági és szociális unióra is szükség van a tagállamok között. Ennek az uniónak a legfontosabb aspektusa a megfelelő gazdasági stratégia, hogy legyen több munkahely. És azt hiszem, hogy erről vitáztunk ma. Nagyon érdekes volt számomra ez az eszmecsere. Nagyon sok érdekes véleményt hallottam. Jelentős aspektusokat fogalmaztak meg. Gondolok itt a technológiákra, a szociális dimenzióra is felhívták a figyelmet a spanyol képviselők és Arif kolléga is. És a klímaváltozás elleni harcra is oda kell figyelnünk, születen asszony utalt erre. De a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtésre vonatkozó stratégiával még nem valósul meg a gazdasági unió. Harms asszony már elment, de ő is felvetette, hogy mindenképpen lépéseket kell foganatosítani. Rén úr is beszélt erről. Fontos a koordináció a gazdaságpolitikában, a foglalkoztatási és társadalompolitikában is. Ugyanis ez nem létezett korábban Európában, még a Lisszaboni stratégia keretében sem. A Lisszaboni szerződés 5-ös cikkelje azt követeli tőlünk, hogy az Európai Unió tagjait kötelezzük arra, hogy a gazdasági és társadalompolitikát koordinálják. Tehát, mint ahogy mondtam, ez kötelezettség. A tagállamok, amennyiben így kívánják, akkor a szociális politikájukat koordinálhatják. De a gazdasági növekedésen túl és az új munkahelyteremtésen túl arra is szükség van, hogy a pénzügyi piacokat ellenőrizzük. Ez a, az ellenőrző csomag az, amire utaltam az előbb. Verhofstadt úr utalt erre, sőt, hát megválaszolta a felvetésemet, és nagyon lényeges lenne, hogy a pénzügyi felügyeletre vonatkozóan a parlament is állást foglaljon. Barózó elnök úr az expozéjában egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet. Külső dimenzió a gazdasági dimenzió megvalósulásához szükség van egyfajta külső kisugárzásra. És azt hiszem, hogy a 2020-as stratégia majd ez irányba hat, a G20-ak is ebbe az irányba dolgoznak. A gazdasági unió tehát egy fontos aspektus, de megfelelő közigazgatási, kormányzati intézményekre is szükség van, egy olyan bizottságra, egy olyan európai bizottságra, amely ellenőriz, és amely ennek a stratégiának a végrehajtását nyomon követi, illetve a jogalkotási intézményeknek, a parlamentnek és a tanácsnak is a megfelelő működésére szükség van. További eszközök is kellenek. Pozitív ösztönzőket kell teremteni a stratégia végrehajtására, strukturális alapokat rendelkezésre kell bocsátani, annak érdekében, hogy megfelelő csatornába, mederbe tereljük ezt a stratégiát. Ez ugye nem volt jellemző a korábbi Lisszaboni stratégiára. Azt gondolom, hogy az Európai Unióban szükség van most arra, hogy elmozduljunk egy további fázis felé. A belső piac fontos, fontos a valuta unió, a pénzügyi unió, de a globalizáció is egy tény, és el kell mozdulnunk az intézményeknek egymás között eh, tárgyalásokat foly, kell folytatni, dialógusban kell álljanak egymással minél hamarabb, hogy ezeket a kérdéseket, nyitott kérdéseket még megoldjuk. Erre, ezt várják tőlünk a polgárok is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, a biztos következik. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselők. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak ezért a nagyon gyümölcsöző és nagyon felelősségteljes vitáért ma. És hadd javítsak ki egy hozzászólást úrral kapcsolatban. Ő a bizottság nevében részvétét fejezte ki, és én is szeretnék csatlakozni hozzá, és szeretném kifejezni részvétemet az erőszak áldozatainak, családjának, hozzátartozóiknak, barátaiknak. A demonstráció egyértelmű elfogadható a demokráciában, viszont az erőszak nem. A fenntartható fejlődés és a munkahelyteremtés valóban központi kérdés a 2020-as stratégia szempontjából. Hadd mondjak néhány szót a pénzügyi stabilitásról is. Ez szükséges feltétele annak, hogy sikerüljen visszatérni a fenntartató növekedéshez, illetve az európai 2020-as célokhoz. Ezt akár 2010-nek is lehetne nevezni, mert annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, már most el kell kezdenünk a munkát. Európa területén el kell indítani a koordinált és eh, feltételes eh, segítségnyújtást eh, Görögország számára, és ez nem könnyű, de szükséges döntés. Ez egy felelősségteljes és a helyes döntés volt. Az Európai Bizottságnak a feladata most már az, hogy biztosítsa azt, hogy koordináltan halad erőre ez, és szigorúan alkalmazzák a feltételeket. A pénzügyi támogatás Görögországnak esélyt ad arra, hogy visszaállítsa a közfinanszírozást, illetve hogy erősítse a gazdasági versenyképességét. Ez nem csak Görögország számára fontos, hanem így meg lehet őrizni a pénzügyi stabilitást Európában is, és el lehet kerülni azt, hogy a görögországi bozótűz erdőtűzé alakuljon Európában. A pénzügyi stabilitás szükséges ahhoz, hogy Európa gazdasága helyet tudjon állni, és hogy megvalósuljon a munkahelyteremtés, illetve fenntartató növekedés. Sokan elmutatték azt, hogy ennek esetleg megvan az esély annak, hogy más országra is átterjed ez a probléma. Senki sem tagadhatja azt, hogy vannak feszültségek a pénzügyi piacokon manapság, ezekben a hetekben, napokban, de a az euró tagállamok mindenképpen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy konszolidálják a közkiadásokat, főként Portugália és Spanyolország. Görögország egy erőlálló eset az euróövezetben, és az Európai Unió, illetve az euró tagállamok a bizottsággal, az Európai Központi Bankkal és az IMF-fel együtt foglalkoznak a görög esettel, és biztos vagyok abban, hogy sikeresek leszünk abban, hogy sikerüljön ezt a kihívást leküzdenünk. Meg kell tanulnunk a leckéket a válságból, le kell vonni a tanulságokat. Ez fontos 2020-as stratégiánk szempontjából is. És az európai gazdaság legújabb fejleményei megmutatták azt, hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy erősítsük a gazdasági irányítást Európában. A következő héten az Európai Bizottság konkrét javaslatokat fog tenni azzal kapcsolatban, hogyan lehetne erősíteni a gazdasági politikák koordinációját, illetve a tagállamok költségvetési felügyeletét az Európai Unióban. Az Európai és Monetáris Unióban mindig is fontos volt a a gazdaság és a, a gazdaság kérdése. Az a fő célunk, hogy megelőzzünk, hiszen ez mindig hatékonyabb, mint a későbbi javítás, és ezért a javaslatainkat majd arra fogjuk építeni, hogy inkább a megelőzést támogassuk, illetve segítjük majd a helyreállítást is. Három fő blokkot javasoltunk. Először is erősítenünk kell a növekedési és stabilitási paktumot mind megelőző, mint pedig korrekciós módon sokkal rendszeresebb és szigorúbb költségvetési ellenőrzésre van szükség, annak érdekében, hogy a göröghöz hasonló esetek ne fordulhassanak ismételten elő. Ezen kívül tovább kell lépnünk a költségvetési felügyeleten és a makrogazdasági egyensúlytalanságokkal, divergenciákkal is foglalkoznunk kell, és ehhez erősítenünk kell mind az export kompetenciát, illetve versenyképességet, és a hazai keresletet is erősíteni kell. A harmadik blokja az intézkedéseknek az a válság megoldási mechanizmus lesz, Görögországnak már erre azonnal szüksége van, de egyértelmű, hogy létre kell hoznunk egy állandó válságmegoldási mechanizmust, amelyben megfelelő feltételek szerepelnek. Ahogy Barózó úr is elmondta, jobb előre félni, és a legrosszabbra fogunk ezért így felkészülni. Végezetül tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Mindenképpen számítok az önök támogatására, az Európai Parlament támogatására abban, hogy sikerülne a gazdasági irányítást megvalósítani Európában, illetve az államfőkre, a kormányokra is számítok az euróövezetben, a tagállamokban. A tanács támogatni fogja a javaslatainkat remélhetőleg, és késlekedés nélkül végrehajtják majd ezeket a, az intézkedéseket. Erre mindenképpen szükség van, mert nincs időnk már, és mindenkinek a lehető leghamarabb kell meghoznia a döntését annak érdekében, hogy az Európa 2020 valóban sikeres legyen, és megteremtse ez az alapokat a fenntartható növekedéshez, illetve a munkahelyteremtéshez, hiszen ezt várják tőlünk az állampolgárok is. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! Köszönöm szépen, hogy utalt a görögországi helyzetre, és köszönöm szépen a részvét nyilvánításokat is. A szavazásra a májusi eh, ülésen kerül sor. Most pedig egy 5 perces szünetet szeretnék kérni, technikai okok miatt megszakítjuk az ülést 5 percre.